Good afternoon, colleagues. Um... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, ne is húzzuk tovább az időt, lássunk neki a munkának. Először is az elnöki közlemdőkkel kezdeném. Tolmácsolás eh, nem lesz máthajú horvátul és gélikül sajnálatos módon. Mielőtt a koordinátorok ajánlásait eh, elfogadásra felterjeszteném, rámutatnék arra a tényre, hogy egy kiállítás látható EASZO 5. létrejöttének 5. évfordulóját ünnepeljük, tehát a terem hátuljában egy fényképkiállítás látható. Niedermüller úr jelentése egyébként pontosan ezzel lesz kapcsolatos a ázó témával. De még egyszer az elején rögtön hangsúlyoznám, hogy az elszó 5. évfordulóját ünnepeljük, és köszönjük mindenkinek, aki segítette ennek a kis képkiállításnak a létrejöttét. Ez csak magyarázatképpen, hogy mit keresnek ezek itt a terem hátuljában. Tehát akkor gyorsan átlépünk a koordinátorok ajánlásait elfogadásra felterjeszteném, 2005-ös házszabály szerint. Először is a raportőrök kinevezése, az 50-es egyszerűsített eljárás értelmében az automatikus adatcsere, DNS adatcsere Dániával ezt az elnök fogja kapni, illetve a daktiloszkópiai adatok automatikus adatcseréje Dániával szintén hozzám kerül. Majd Gabriel asszony lesz a néppárt részéről az operatív és stratégiai együttműködés Ukrajna és az Európol között témai megállapodásért lesz felelős. Makovej asszony az egyszer frakció nevében lesz a felelőse a 2017-es rugalmassági marzs mobilizációjának témájában. Ez a 2016 per 2118-as uh, budget jelentést úgy látom, hogy e, senkinek nincs és akkor ezeket a koordinátor javaslatokat elfogadottnak tekintjük. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy 5 óra 40-kor fogunk szavazni, úgyhogy akinek nincs itt a szavazókártyája, az most mérte el valakit. A hármas napi rendi portunk tovább Gilles de Kirchhoff-val eszmecsere, aki az Európai Unió terrorizmus elleni koordinátora. Meglepő módon a terrorizmus elleni harcról fogunk beszélni, illetve a tagállamok ellen elkövetett közelmúltbeli támogatásokról. Támlékeznek, kedves kollégák, hogy augusztus 31-én a tanács elnökségével és az Európai Bizottsággal eh, folytatunk eszmecserét ezekről a terrorista támadásokról. Akkor jeleztem, hogy eh, Dekerhoff úr nem tudott itt lenni, de meghívásunkat elviekben elfogadta. Nagyon örülök neki, hogy eh, a múltkori hiányzását most tudja pótolni. Itt van közöttünk, és a jelenlegi biztonsági helyzetről, és a terrorizmus elleni harc állásáról beszámolhat nekünk. Amióta legutoljára itt járt a szakbizottságunkban, a biztos meghallgatására is sor került, nyilván majd Dekerkhoff úr is eh, beszámol arról, hogy hogyan tudja elképzelni az új biztonsági biztossal az együttműködést. Nem is húzom tovább a az időt, mégis adom a szót önnek, de Kerkhoff úr parancsoljon, utána pedig majd a kollégák kapnak szót, parancsoljon, önél a szó. Hello, Mr. Chair. Thank you for inviting me and, and I apologize for having... Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam, és nyár végén részt vettem az első vitán. Csak nagyon röviden szeretnék kitérni azokra a következtetésekre, amelyek le tudunk vonni a legutóbbi összeesküvésekből, támadásokból, és utána megnézhetjük a feladatokat, kihívásokat, amelyekkel foglalkoznunk kell az említett következtetések alapján. Arra kértek meg, hogy ö, szeptember elején, hogy a francia nagykövet mutassuk be a helyzetet, és annyira nem volt veszélyes a helyzet, mint az, az elmúlt 20 éve, mint manapság, tehát a veszélyeztetettség igencsak megnőtt, tehát a fenyegetés igen magas, és meglehetősen különböző és összetett, bonyolult a veszélyeztetettség, ezt látnunk Az elmúlt hetekben legalább hat különböző jellemzőit emelhetjük ki ennek a veszélyeztetettségnek. Az egyik valóban néz, hogy a profilok nagy szélességével találkozunk az elkövetők esetében. Vannak a hálózati csoportok, a háló, amiket rakkából küldött a dzsihadista szervezet, az al szervezetről van szó, és azt látjuk, hogy továbbra is terveznek érkezni, bár a vezetőjüket megöltük, a második pedig az egyedüli elköveti, a magányos elkövető. Nem egészen egyedül van, de az irányítás azt jelenti, hogy például egy francia fiú, Kolorasit Kasimu a nyár nagy részét azzal töltötte, hogy ne csak ösztönözön, hanem fontos személyeseket ki támad meg Franciaországban. Aztán vannak mások, akik nem közvetlenül függenek közhadással, csak a propaganda hat rájuk. A harmadik kategória pedig leginkább olyan embereket érint, akik mentálisan labilisak, igazából nem mérik fel a saját fontosságokat, egyszerűen utánozni akarnak valakit. Ez lenne az első jellemző, a második jellemző, ez szinte közhelyes, hogy úgy mondjam, de valóban ez a helyzet. Az internet központi szerepét kell megemlíteni. Tehát az ideológia terjesztésében is, de azt is, hogy elérjék az embereiket, és rejtjelezzék az üzeneteket a harmadik nem egy nagy jelenség, de látni kell, hogy a migrációs áramlatokat is kihasználják arra, hogy az EU-ba hozzanak harcosokat, erre hamisított dokumentumokat használnak. A negyedik, és talán az egyik legfontosabb mindenképpen ez, hogy erős kapcsolat áll egybe, egyre növekedő kapcsolata a bűnözés és a terrorizmus között most nem akarok konkrét számokat említeni, de az elkövető több százról van szó, tehát nagyon gyakran bűnözői múltjuk van, és arra használják fel a bűnözésből származó bevételeket, hogy a terrorizmust finanszírozzák. Aztán ennek vannak következtetései, vagy következményei. Egyre nehéz feltárni a korai jeleket, hogyha radikalizálódik valaki ugyanis, hogyha a bűnözőkkel találkozunk, akkor azért megvan bennük a tendencia. Ők nem úgy viselkednek, mint mondjuk egy dzsihadistától elvárnánk az elejétől fogva. A második a radikalizáció gyorsasága. Nagyon gyorsan várnak erőszakos, ez gyorsan megtörténik, sokkal gyorsabban, mint régebben. A skilljeik, tehát hogy, hogy, hogy tanulóképességük tehát, hogy a, olyan környezetben él valaki, ahol nem tudnak szerezni utazási dokumentumokat, uti dokumentumokat, fegyvereket, stb. Ez egy fontos feladat. A finanszírozás az utolsó. Az ötödik jellemző, amiről beszélni szeretnék, a módus operandi kérdése, tehát hogyan változik, meglehetősen szofisztikált támadások is vannak egyrészt, de hát vannak spontán támadások is, kést, fejszét, vagy mondjuk teherautót használnak. De egyelőre úgy tűnik, hogy egyre inkább a puha célokat támadják, és nem csak a szimbolikus célokat, jelképes célokat, mint régebben. Az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, hogy az iszlám országokban nyugatiakat támadnak meg, a turizmust kívánják gyengíteni ezzel, hiszen számos ország, Tunézia, Törökország, Egyiptom, hát azért az egy fontos gazdasági ágazat náluk. Ez az tehát, amit el lehet mondani az első hat jellemzőről, aspektusról, Hogyha megnézzük az idevágó közösséget, akkor öt elemet is meg kell különböztetni, a, akik fellépnek ellenük. Úgy tűnik első pontként, hogy a Daesh megváltoztatja a működési módját, a, a, autóbombákat használnak például, egyre inkább megtanulják, hogy hogyan lehet ilyen robbanó szerkezeteket létrehozni, és attól tartunk, hogy akár vegyi fegyvereket is majd tudnak használni. A második problémánk, nehézségünk nem egy új dolog, de azért továbbra is súlyos, a, men, az, hogy, a, hogy honnan származnak az emberek, és a, mi történik, hogyha a kalifátus összeomlik, hogyan kezeljük a menekülő nem több száz, hanem több ezer harcost, akik mondjuk el akarnak menni Líbiába harcolni, vagy bárhova, tehát vannak mások is, tehát további hotspotok, ahol a, el tudnak bújni, vagy hazamennek, ez is egy lehetőség ezzel keze, foglalkoznunk kell, és nagy számban jelentkeznek majd ezek a problémák sokféle profilról beszélünk, frontlinerek, frontvonalbeliek, akik harcoltak, aztán voltak, akik a back office-ban hátulról irányították a harcokat, de még gyerekek is vannak, és a feleségeik a harcosoknak több mint ő, 500 gyermekük született már időközben. A következő aggályunk, hogy a szíriai menekült diaszpora igencsak érzékeny, kitett ennek a területnek sérülőkeny. A szalafista szervezetek Németországban már most rekrutálnak, toboroznak a menekült táborokban, és ez nem véletlen természetesen, mert mindnél inkább eh, nehézségeik lesznek, annál inkább bekerülnek eh, egy ilyen ördögi körbe az adott ország, tehát az iszlamofóbia erősödik erre, a is erősödik, stb. Aztán a következő a, a, eh, Szíria után Líbiát kell még kiemelnünk. A Líbia úgy tűnik, hogy egyre inkább forrása a Daesh-nek, és egy központja is, majd onnan igyekeznek támadásokat tervezni. Az utolsó nagy hiba lenne ezt figyelmen kívül hagyni az Al-Qaidát. A Jabhat al-Nusráról beszélek elsősorban Jabbat al egy új nevet jelent, ennek ellenére azért ők ugyanazok maradnak, az Alkaida szervezetéről beszélünk, és pillanatnyilag eh, Assad ellen harcolnak, arra mobilizálnak, de megvan a képesük arra is, hogy a nyugatot támadják meg, és eh, attól aggódunk, és eh, aggódunk amiatt, hogy itt természetesen bizonytalan helyzet alakulhat ki. Tehát most mi az, ami erről beszéltem, amiket le tudunk vonni következtetésként, hogyan tudunk reagálni, már elmondtam, hogy Brüsszelből vannak jó hírek, olyan értelemben, hogy a különböző intézmények egyre inkább mozgósítanak, és egyre inkább elkötelezettek abban, hogy a különböző csatornákon szembe menjenek az említett jelenségekkel. Az Európai Bizottság egy biztos nevezne ki a területre, ez egy hatékony fellépés lenne. Láttuk a bizottság két utóbbi közleményét a megelőzés és a biztonság kérdésében. Megfelelő kont biztonsági unióról beszélnek ebben az esetben, és úgy gondolom, hogy erősíteni tudjuk majd az együttműködést európai szinten az EU-n belül aztán a fő biztos asszony pedig egyre inkább elkötelezett szintén, fel akarja gyorsítani a, a terrorizmus elleni küzdelemben az együttműködést a mediterrán térségében, és um, igen, csak um, aktívan dolgozunk ezen a területen, segíteni szeretnénk ezeknek az országoknak. Most Egyiptomban uh, jártam, uh, Jordániában, Libanonban, Tunéziában, Algériában, szeretnénk támogatást biztosítani nekik abban, hogy szembeszálljanak a problémával. Az Európai Tanácsról is beszélhetünk, a pozsonyi informális ülésen Tusk elnök úrról kiderült, hogy egyértelműen elkötelezett abban, hogy az egyik legfontosabb napi rendi pont továbbra is ez maradjon, e, ez a harc a terrorizmus elleni fellépés, és egy folyamat közepén vagyunk, de arra számítunk, hogy itt erősödik az együttműködés és a szembeszállás a terroristákkal, az adatcsere, stb. adatbázisok kialakítása a radikalizációval szemben. Mielőtt a kérdésekre választ, röviden még a nagy kihívásokról. Sok kihívás van, de ötöt azért mindenképpen kiragadnék ezek közül. A legnyilvánvalóbb az egyik, az információ gyűjtés, az, az információ megosztás és az elemzés. Természetesen számos feladat vár még ránk ezen területen. Két új adatbázisról beszélünk, amit az Európai Bizottság kínál létrehozni, az ESTA, azon emberek vonatkozásában, akik vízummentesen lépnek be, és az Entry-Exit System, ami ki- és beléptető rendszer, ami mindenképpen hasznos lesz és fontos lesz ebben az együttműködésben az adatok cseréjében. A második pont az egy olyan gyakorlat, amelyet az Európai Tanács határozott meg, hogy értékeljük azt a hozzájárulást, hogy egy-egy tagállam mennyiben használja a megnévő adatbázist és itt be kell látni, hogy a tagállamok az elmúlt hónapokban nagy lépést tettek előre felé, de azért még nem teljesedett ki az együttműködést, az adatbázis nem tükrözi teljes mértékben a fenyegetést, amennyiben mi ezt látjuk, de be kell látni, hogy komoly javulás van a tagállamok szintjén a hozzájárulásban, az Európolról is elmondhatjuk, az ilyen a hálózatok nem minden tagállam része, az meglehetősen bizalmas adatkezelést folytat. A legtöbb tagállam nemzeti kapcsolattartó pontot alakított ki az internetes egységgel, és egyre jobb a feltöltöttség, azt látni kell az bázisokban. Ez, ez, a SZISZ-ről is beszélnünk kell, az a leghatékonyabb eszköz, a, és hírszerzésre, és a bűnüldözésre, itt a jelzések küldése a 36. cikk eh, alapján történik az adatcsere, és javítottuk az értesítések eh, számát 400%-kal 2004 és 2016 között. Eh, ez 9500-as számot jelent pillanatnyilag, azért azt hiszem, hogy ez egy komoly szám de abban bízom, hogy eh, így folytathatjuk az adatbázissal, és az egyik nagy feladat, és hát az önök szakbizottsága is képviseli ezt a feladatot, a teljes interoperabilitást kialakítása az adatbázisok között. Ez a legfontosabb feladat pillanatnyilag, ami előttünk áll. Az adatokat eh, össze kell vonni, ez egy bonyolult feladat lesz, de akkor is meg kell oldanunk, és nyitottan kell közelítenünk hozzá Igenis, tisztában vagyok, hogy milyen nehézségeink vannak az adatvédelem miatt, és az egyik aranyszabály az adatvédelemben, ez a célkorlátozás elve, hogy más célra nem szabad használni célokat, mint amire megkaptuk az engedélyt, hogy gyűjtsük az adatokat, de hogyha azt akarjuk, hogy hatékony legyen a határvédelem, és hogy idejében feltárják a rengeteg menekült között, hogy kikről van szó, kik nem tényleges menekültek, dzsihadistákról van szó, vagy illegálisokról, és ehhez viszont hozzáférést kell adni ezeknek a szerveknek, ezt meg tudjuk tenni úgy is, hogy a magánszféra védelmét biztosítjuk különböző eszközök, eszközök révén. Tehát az adatvédelem továbbra is fontos lehet. Ez azt hiszem nyitott, nyitottan kell megközelítenünk. Az Európai Bizottság egy magas szintű csoportot hozott létre, már kétszer találkozott is, és én nagyon bízom abban, hogy az ambíciózis ajánlásokat jövő év júniusára sikerül kidolgozni. A harmadik pont, amiről itt beszélni kell, és szerintem talán ez még nagyobb kihívást jelent, ha egyáltalán lehet ilyet mondani. EU szinten szeretnénk létrehozni egyfajta hidat a között, amit az Europol hozott létre. Az Europol terrorizmus elleni központja, nagyon jól alakul ez. Másrészt viszont van egy platform is, amit a biztonsági szolgálatok hoztak létre, az úgynevezett terrorizmus ellenes csoport tehát két ilyenről van szó, vannak természetesen itt is szigorítások, nem lesz könnyű az együttműködést létrehozni, mert azt mondjuk, hogy a hírszerzés az továbbra is tagállami hatáskör, de azt gondolom, hogy bizonyos mechanizmusokat ki kell alakítani, amelyek lehetővé teszi, hogy hatékonyan működjünk együtt. Aztán az adatmegosztás, két aspektusról kell beszélni, az egyik a rejtjelzés természetesen, és az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük a, a bűnüldözeket abban, hogy hozzáférjenek és megtalálják a jelt jelzett ö, ö, üzeneteket, de ennek ellenére nem lehet támadhatóvá tenni a gazrendszert. A másik pedig a digitális bizonyítókok kérdése. Euro, Györgyova asszony, igen, aktív ezen a területen, hogyan tudjuk felgyorsítani a hozzáférést a digitális bizonyítékokhoz, amelyek a felhőben vannak tárolva, és itt közvetlen, gyors hozzáférésre van szükség, egyszerű hozzáférésre, és nem menjünk különböző MLA eljárásokon, stb. Itt eh, tehát ezek a feladatok, amelyek közvetlenül az ajtónk előtt állnak. Aztán egy második pont, eh, az Európai Bizottság közleménye jó hírt jelent. Eh, igenis a megelőzésre sokat fogunk költeni. E, e, egyre kevesebb európai megy Szíriába, egyre nehezebb számukra, hogy eljussanak oda napjainkban, de E, Igenis, vannak, akik visszatérnek, és akik e, inspiráltak ezen a területen. Itt figyelnünk kell rájuk, e, az interneten nyomon kell követni, mi történik, és itt az Európai Bizottság a megfelelő fórumot hozta létre. Idén év végére egy második ülés lesz az internet vezetőkkel, internetes cégek vezetőivel, és sokat várok tőlük abban a gyorsaságban, ahogyan haladnak majd ezen a területen és a törvényes keretekre is szükség van, ugyanis egy automata nyomon követést szeretnénk kialakítani, és támogatást kell adni abban, hogy a civil társadalom is részt tudjon venni ebben, és ped megfelelő ellennarratívát alakítson ki az interneten is. A következő pont pedig, amiről beszélnünk kell, még ezt nem, fejlettük, nem fejlesztettük ki eléggé pillanatnyilag, azt kell megnézni, hogyan tudjuk mainstreambe bevonni a különböző finanszírozási programok között ezt a területet, például az oktatásban, kultúrában, a fiatalokkal való foglalkozásban, a sportban, a munkahelyekhez való hozzáférésben, a munkahelyteremtésből. Itt sok mindent sikerült már elérni természetesen, nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük az terrorizmus elleni fellépés számos területen, mert ez teszi lehetővé a megelőzést. Aztán végül is a rehabilitáció, azt hiszem ezt már említettem korábban itt a szakbizottságban, nem vagyunk eléggé fejlettek, nem eléggé haladtunk ezen a területen, véleményem szerint ugyanis ha van egy toolboxunk, amely tartalmazza az összes szükséges szakpolitikát, hogy megemészszük a harcosok visszaérkezését, de ehhez bűnüldözésre van szükség, igazságszolgáltatásra, de alternatívákat is kínálni kell ezeknek az embereknek megfelelő pozíciókra. Túl sok időm nincs már, hogy mindenre kitérjek önök jobban ismerik a helyzet, a, front, a határok ügyét, a Frontex, a hamisított dokumentumok témája, a szisztematikus határellenőrzés külső határokon, ez egy fontos dolog lesz még. Itt abban számítunk, hogy a Schengeni kódexet gyorsan lehet módosítani, mert erre egyszerűen szükségünk van, hogyha fontos, hogy ezt a jogalkotást elvégezzük. Nem akarom kifejteni az utolsó pontot, ez a külső dolog, de most, most nem fog a részletekre kitérni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Jó és hogy befejezzük, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket akarnának a képviselők feltenni, meg is adom a szót Barbara. Kollégák, két percre kérem, hogy korlátozza mindenki a hozzászólást, hogy mindenki valóban hozzászólhasson. Nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül érdekes előadást. Nagyon konkrét volt, és valóban érdemi híreket hallottunk. Nem egyszerű a terrorizmus ellen fellépni napjainkban. És az az ember benyomása, hogy az egyik legfontosabb dolog a terrorizmus elleni közös harcban az az lenne, hogyha gyors lenne az adatcsere, minél gyorsabb. Tulajdonképpen valós idős adatcserére lenne szükség, hogy közösen tudjunk tenni valamit abban az esetben, hogyha fenyegetettség lenne. Ha nehézségek vannak az adatfelhasználásban bizonyos tagállamokban, akkor talán más forrásokat is be lehetne vonni. Említette, hogy nagyon sokféle eszközök állnak rendelkezésre. Kíváncsi vagyok, mit ért ezen, milyen egyéb, mit értünk azon, hogy egyéb eszközök az adatok felhasználására. Azt persze látom és értem, hogy ha egy ország hírszerzése nem akar valamilyen adatot megadni, akkor nehezebb a helyzet. Nem lenne jobb, hogyha jobb lenne az együttműködés az adatcsere során, hogy a mai nehézségeket leküzdhessük. Köszönöm. Köszönöm, eh, Birgit Szippel. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Elnézést is kell egyből kérnek azért, hogy az ülés elején nem tudtam rögtön jelen lenni, de ha lehet néhány igen konkrét kérdést azért feltennék. Az egyik, ha adatcseréről, információcseréről van szó, akkor abból indulok ki, hogy nem bármilyen információt cserélünk, hanem olyan felismeréseket, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak ahhoz, hogy valaki lehetséges veszély. Azt szeretném ezért tudni, hogy a, van-e közös kritériumsor arra vonatkozóan, hogy valaki a különböző tagállamokban egy ilyen listára, tehát a, a lehetséges veszélyforrások felkerül vagy sem, vagy pedig ezen javítani kell. A foreign fighterek és azzal kapcsolatban, hogy milyen menekülő utak vannak. Gondolom az IS-nek nem érdeke az, hogy bizonytalan úton a földközi tengeren keresztül egy jól kiképzett emberét küldje át, ami gyakorlatilag félúton a halálba vezetne, hanem sokkal inkább akkor, akkor keverednének, vagy keveri el az embereit a menekültek körében, mikor már ők itt vannak. Erre vonatkozóan van-e elképzelésük? A következő pedig a prevencióval kapcsolatban ön is jelezte, hogy nem csak a, az információcsere és az, egyen, az ellenőrzés része, hanem a szociális munkásokkal, más szereplőkkel, a helyi közösségekben való együttműködést is ez jelenti. Az az érzésem, hogy nagyon sok elkövető szinte mindegyik nem harmadik állambeli, hanem már korábban Európában élnek, vagy éltek. Tehát Európán belül van, a, tett, e, tették meg a radikalizálódás első lépéseit. Újra meg újra azt hallom, hogy ezen a területen a helyi szereplőkkel való együttműködés nagyon fontos a prevenció szempontjából, de az a benyomásom, és erre vonatkozóan szeretném a kérdését, hogy sokkal több pénzt és szemét kellene biztosítanunk az adacseréhez, a határellenőrzéshez, a határok bezárásához, vagy a tagállamok számára sokkal, több, sokkal többet jelentene a helyi prevenció elvégzéséhez szükséges eh, források megléte. Köszönöm, Birgit. Mielőtt a következő előadó, hozzászólónak hadd eh, átadám a szót, szeretném elmondani, hogy eh, a, a kollégánk nem érkezett meg, úgyhogy Kerkop úr az utolsó ülését tartja itt nálunk, mint tudjuk, vissza fog térni az Egyesült Királyságba. Szeretném egyben megköszönni a munkáját, aki koordinátor, barát, minden irányban a parlamentben. Nyilvánvalóan a szakbizottságbeli munkáját is nagyon keményen végezte. A parlamentben hiányozni fog, de minden jót kívánunk számára Tudom, hogy Európa párti marad, és az itteni munkáját az új állomás helyére is átviszi. Nagyon szépen köszönjük ezt a, az eddigieket. Okay, and now you can ask your question. Úgyhogy most akkor tedd fel a kérdésedet. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tulajdonképpen az utolsó feladatom a szakbizottságban a szavazás lesz, ez a legfontosabb úgyhogy majd még visszajövök a szavazásra. De hálás vagyok a kedves szavaidért. A kérdésem a következő. 17 éve vagyok a parlament tagja, és az ember azt reméli, ugye, hogyha egy ilyen hosszú idő tapasztalatát nézi meg, akkor remélhetőleg javult a helyzet, ahogy haladt előre az idő. A vendégünk, ha jól tudom, kilenc éve van az én 17-emmel szemben, de már többször találkoztunk. Úgy gondolom, hogy az előadó feladatköre, amit komolyan végez, egyre fontosabbá válnak az idővel. Kilenc éves tapasztalat rendkívül hasznos mindannyiunk számára, és az európai állampolgárok védelme szempontjából is az. Két dolgot szeretnék megkérdezni, az egyik a következő. Rendkívül fontos ugye a Kerköp a munkája, de a terrorizmus ellenes koordinátornak még sincs jogalkotási ereje, mint olyan. Nagyon fontosnak tekinteném azt, hogy a szakbizottság és a parlament folyamatosan megerősítse azt, hogy szükség van a koordinátorra szerepére az, a terrorizmus ellenes harcban. Azt hiszem mindent, vagy sok mindent, amit tesz, azt támogatnunk kell. Hadd kérjem azt, ha szabad ezen kívül, hogy, illetve kérdezem meg, hogy a CTC ö, hogyan fogja a terrorizmus ellenes, tehát a terrorizmus ellenes központ és az Európol terrorizmus ellenes egységek közti munka koordinálása hogyan zajlik majd. És nagyon Örülök annak, hogy eh, Julian King az új biztonsági biztos, eh, vagy biztonságügyi biztos brit, és kíváncsi lennék, hogy az ő ellenőrzése mellett ezt a fajta munkát hogyan tudják végezni. Hadd fejezem be azzal, hogy eh, a szakbizottságban való munkám nagyon izgalmas volt. Elnök úr, igaza van, de az is igaz, hogy nem tudtam volna a munkámat elvégezni rendesen, hogyha nem tudtam volna minden frakció, minden politikai irány képviselőjével, más képviselőkkel együttműködni. A közjó, az, állam, az európai állampolgárok javáért dolgoztunk, és remélem, hogy a szakbizottság a jövőben teljes képviselet mellett ugyanígy tudja végezni ezt a munkát. Köszönjük. Wikström asszony, Szilvia. Cecilia Wikström. Okay. Jó, szesz, akkor most nem. Inkább átadom a szót Szofi Inetfeld kollégámnak. Jó, Szofi? Elég nagy itt az űrzavar, de köszönöm szépen. Kerkhoff úr, köszönöm szépen az előadást. Egy megjegyzéssel kezdeném én is azon kívül, amit Kerkap úr az előbb mondott, tulajdonképpen örülök annak, hogy az új tárcát az Európai Bizottság létrehozta, hiszen pontosan ez az a hely, ahol a jogalkotási kezdeményezések, szakpolitikai kezdeményezések meg kell, hogy el kell, hogy induljanak. Az ön munkáján kívül, amit személyesen végez, úgy gondoltam mindig, hogy ez igazából egy furcsa poszt, mert nincs jogalkotási jogkör, de nincsen beszámoltathatóság sem. Meg kell azt is mondjam, egy picit provokatív módon, hogy csalódott is vagyok némilképpen, hiszen igazából már olyan kiszámítható. Valahányszor eljön ide, új jogköröket, még több jogköröt, még több adatgyűjtést kér, panaszkodik a megszorítások miatt, amelyet az adatvédelmi törvények és mások önre rónak. Az az igazság, hogy jó lenne, hogyha valaki végre a terrorizmus ellenes harcról beszélne, a jogállamiság és a demokrácia védelméről, és mégpedig az alapvető jogok demokrácia és jogállamiság iránti tisztelettel, nagyobb tisztelettel. Úgy gondolom, hogy ön az alapvető emberi jogokat nem veszi figyelembe, nincs egyensúlyban a két oldal. A kérdésre King biztos a meghallgatás alatt a végrehajtásra helyezte a hangsúlyt, és úgy gondolom, hogy ez helyes is, hiszen egyik törvényt a másik után fogadtuk el a házban, és az az érzésem, hogy a végrehajtásnál már igazából nem nagyon van előrehaladás. Két konkrét kérdésem is van. Az egyik a szeretett európai irányelvek. Azt kérdezem, Írásban és szóban is megkérdeztem a biztos úrtól, de nem kaptam még választ, hogy hol tartunk a, az európai irányelv végrehajtásában hat hónappal az elfogadást követően. King biztos azt mondta, hogy két ország hozzákezdett a végrehajtáshoz, ami éles ellentétben áll azzal a nyomással, amelyet akkor éreztünk, amikor az irányelv elfogadásánál tartottunk. Második dolog, adatcsere. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy az információ csere, adat a tagállamok közti cserére szükség van, ezt javítani kell. De aggaszt, hogy amiről beszélünk, az csak a technikai része az interoperabilitásnak. A rendszerek összekapcsolása, az európai tervek, amiben ön is részt vesz, interoperabilitás kapcsán, és úgy látom, hogy nagyon érdekes, de aggasztó kezdeményezések is vannak, amikor arról beszél, hogy egyetlen egy nagy adatbázist akar létrehozni, amelyet ön az a közös adattárnak nevez, aminek egy interfésze és egy biometriai kapcsolódási pontja van. És sehol nem látok utalást arra, hogy demokratikus jogi felügyelet, átláthatóság, dokumentumokhoz való hozzáférés. Tehát én úgy értelmezem, hogy arról beszél, hogy egyfajta megaadatbázist hoznak létre, anélkül, hogy bármiféle kontroll lenne mögötte. Köszönöm szépen, Jan Albrecht. Köszönöm én is. Köszönöm de Kerkhop úrnak én is a, az összefoglalót a tájékoztatást. Ahol Sofianet Feld a végrehajtással kapcsolatban befejezte, onnan folytatnám. A tagállamok nevezték önt ki, és néha én is azt kérdezem, hogy ki az, akit ön koordinál? Mert a tagállamok, a parlament, a bizottság mindig több koordinációt kér, ami és ez már régóta, ami nem csak azt jelenti, hogy jobban kellene, többet kellene koordinálni, hanem végre konkrét intézkedésekre is szükség lenne, ami, ami végül oda vezet, hogy valakinek a munkáját koordinálják. Az az érzésem, hogy mindenki szeretné, hogyha több, ha jobban koordinálnák a dolgokat, de senki nem szeretné, hogyha ő, az ő munkáját koordinálnák. Pontosan ez a releváns információ megosztása. Ezt is mindenki akarja, de nem akarja a saját információit közzétenni. A tagállamok részéről tehát igazi változásra van szükség nem pedig még több új intézkedésre. Sokkal jobban szeretném, hogyha azt végrehajtanánk, amit eddig eldöntöttünk. A Libe szakbizottságban és az Európai Parlament plenáris ülésén a tanácssal együtt 2014 áprilisában határoztunk az európai nyomozati irányelvről, és akkor a államoknak három év időt adtunk az átültetésre. Ez mm, talán jövő év április-májusában lejár. Alig egy fél év marad, vagy egy kicsit több, mint fél év. Akkor szeretném tudni, hogy hol tart a végrehajtás. Semmit nem hallottam erről. Néha beszélek az EU tagállamok kormányképviselőivel, és ők még arról sem nem is tudnak arról, hogy van egy ilyen nyomozati irányelv. Pedig ez az egyik központi intézkedés, hiszen pontosan ez szól az információ cseréről, a kölcsönös elismerésre vonatkozó intézkedésekről, a nyomozati intézkedések elismeréséről, jobb koordináció a rendőrség és igazságügyi ügyekben. Szeretném, hogyha ez végre előrébb jutna. Amit azonban kiválónak tartok és jónak, az az, hogy ön is elismeri az Europol adatait, a terrorizmus, azt, hogy a, a terrorizmus, tehát azokat az adatokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a, az Europol gyanúsítottjai mely mértékben kapcsolhatók a korábban elkövetett bűncselekményekhez, mennyire tekinthetők bűnözőnek. Nagyon fontos tehát, hogy további információt gyűjtsünk olyanokról is, akik korábbi bűncselekményekhez vagy gyanúhoz nem kapcsolhatók, kockázathoz nem kapcsolhatók. Megszavaztuk az, e- a, a PNR irányelvet, mint egy 500 millió eurós hatása lehet alapvetően irreleváns személyekre vonatkozik a bűncselekmények szempontjából, új határintézkedések születnek, amelyet a tagállamok kérnek, annak ellenére, hogy bűnözőkről van szó, nem pedig az utazókról, vagy olyanokról, akik a határon átkelnek. De ezzel a, a beléptetési-kiléptetési rendszerrel talán még 500 milliót kell majd erre költeni, és egyszerűen miért? Mert az Európol, aki ezeket az információkat, számokat adta, azt kéri, hogy még egy kis pénzt a JIT-ekre, a közös nyomozó csoportokra biztosítsunk, mert ők dolgoznak ők üldözik a bűnözőket, a szervezett bűnözőket, gyakran a terroristákat is együtt. Az önkormányzatok nem képesek pillanatnyilag erre, hiszen nekik nincsen sem pénzük, sem emberi kapacitásuk erre. A prioritásokat egy kicsit másképp kellene, nem az új rendszereket kellene folyamatosan finanszírozni, hanem egyszerűen a pénzt arra költeni, hogy felépítsük a meglévőt. Végül pedig a dekódolásra um, Julian King, aki a, a biztonsági um, vezetőnek uh, javasolt személy, illetve nevezték ki az Európai Unióban, um, talán nem adott ezzel kapcsolatban helyes választ, és uh, úgy gondolom, hogy uh, célt téveztünk. Egyre több információnk van a hétköznapi életről. Soha nem volt ennyi a történelem során, amik, ö, ennyi információ a történelem során, amit az emberekről feldolgoznak. Mi a probléma? hogy nincsen több emberekhez való hozzáférés, több adathoz való hozzáférés, vagy nincsen ember ahhoz, hogy az adatokat feldolgozzák, vagy pedig nincsenek meg az emberek, akik fedett nyomozást végezhetnének a hálózatok felfedezésére, felfedésére, stb. stb. Tehát a fókuszokat szerintem meg kellene változtatni. Köszönöm. Eh, Néder Müller Péter. Thank you very much for your presentation, Mr. Kirchhoff. I will be... Köszönöm szépen. De Kerkhoff úr nagyon érdekeseket mondott, rövid leszek. Többször beszélt arról, hogy a határőrizet, a határ őrség mennyire fontos, ezzel csak egyet érteni tudok, mert biztonsági szempontból valóban ez elengedhetetlen. De a megelőzésről sokkal kevesebbet ejtünk szót. Az új prezentációban volt egy szó, ami nagyon fontos. Nagyon komoly pénzeket kell költeni a megelőzésre. Mire gondol pontosan, mely területeken érdemes és lehet ilyen komoly befektetéseket eszközölni a megelőzés érdekében. Köszönöm, kollégák, a hozzászólók listáját most már le kell, hogy zárjam. Mr. Radek, Mr. Boni, Mrs. Boutmans, uh, Mrs. Kiengi and Mrs. Winberg. And that's it, okay? Ennyi a lista, itt véget is ér. Anna. De Kirkhoff úr, én is üdvözlöm itt a szakbizottságunkban. Arról beszélt, hogy a módus operandinak meg kell változnia, és hogy valószínűleg vegyi fegyverekre, illetve autóbombákra próbálnak átérni a terroristák. Mit tesznek az uniós tagállami kormányok annak érdekében, hogy hogy megelőzik azt, hogy például a drónokat, amit már bárhol meg lehet venni, ilyen célra használnak fel. Múlt héten Malműben jártunk kollégákkal, és nagy azt mondta a rendőrség, hogy nagyon aggódnak, mert egyre több helyen találnak robbanószereket, és az uniós cselekvési terv lehet például a kiindulási alapja a fellépésnek. Úgy tűnik számomra, hogy ezt semmilyen módon nem aktiválták ez ideig. Az, arról nem is beszél, hogy az atomerőművek biztonságát tudjuk-e garantálni. Beszélt a migráció biztonsági szempontjairól, valóban, de mi van a határon túl belüli biztonsági kérdésekkel? Hogyha senkit nem foglalkoztatnak az eltűnt kiskorúak, akkor hogyan gondoljuk ezt komolyan? Komolyan gondoljuk a, a, a biztonságot, amikor az emberek európai földön lévők jogait lábbal tiporják. Pontosan azoknak a jogait, akik a leginkább kiszolgáltatottabbak. Tehát azt hiszem, hogy ezek a hálózatok nagyon komolyan visszaélhetnek az emberek kezetével. És PNR ügyben pedig sokan azt mondták, hogy ez a varázs megoldás, ugyanakkor a PNR-nek nagyon komoly problémái is vannak. Sophie Netwell már utalt erre, óriási hiányosságai is vannak. Például egy szaudi herceg tavaly Beirutban megállították 2000 tonna kábítószer szállított, hogyha ez Franciaországban nem Beirutban lett volna, akkor semmi nem, gond nem lett volna, hiszen a PNR magánjáratokra, magángépekre vonatkozóan nincsen, nem működik. Tehát mit tesznek, vagy nem tesznek a tagállamok? Az miért ne lehetne európai imámokat kiképezni, miért kell ezt mindig külföldről behozni? Hogyan lehet a terrorizmus elleni és a radikalizáció elleni harcba bevonni az európai közösségeket, muszlimán közösségeket. You, you've underlined the central role of internet in terrorism propaganda and a, az információ megosztás pontosságáról beszélt bővebben, a terrorista tartalom eltávolítása terén hogy állnak a dolgok, a Google-re gondolok például. Köszönjük. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Кирхов. Köszönöm szépen, elnök úr. De Kirchhoff úr, az elmúlt hónapokban több terrorista támadás is ártatlanok életét, tucatjának életét követelte. terrorista támadásokat terveznek. Vannak, akik menekültként érkeztek ide a német szervek szerint. A terroristák becsempészhetik a saját embereiket a migránsok közé. Az én hazám, Bulgária, száz százalékban ellenőrzi a külső határon átlépőket. A kérdés tehát az, a többi tagállam hogyan tudja eh, elválasztani, szétválasztani eh, ezeket az eh, embereket. A migráns hullámot mindenképpen valahogy meg kell állítani, hogy megállítsuk egyben a terroristákat is. Hogyan készülnek fel a terrorista támadásokra az uniós repülőterek? Milyen intézkedéseket kell végrehajtani annak érdekében, hogy a reptereken ne lehessen ilyen terrorista támadásokat olyan könnyen elvégezni? Új jogalkotási kezdeményezésre, új jogszabályokra ön szerint szükség van ezen a téren? Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, Kárkap úr. Mindannyian figyeltünk, és mindannyian tudjuk, hogy nagyvárosok ellen voltak eddig támadások, mégis kisebb városok polgármesterei Belgiumban egy felszólítást tettek közzé, és attól tartanak, hogy ha kisebb városokat támadnak, akkor igazából nem fogják tudni ezt kivédeni, hiszen több órába telne, hogy a szak emberek a helyszínre érkezzenek. A tagállamok nemzeti biztonságával kapcsolatban kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban milyen utasítások vannak, mivel tudják-e mondani, hogy valóban ez másfajta eljárásrendet, módusz operandit ismer, vagy érdemel és igényel, másfajta taktikát a kisebb városok közösségeknek a védelme, és mi a hozzáállásuk, milyen ajánlásokat, mit tudna ajánlani a tagállamok kisebb városaiban élőknek, hogy kezeljék a helyzetet. Kiengi asszony, köszönöm. Grazie. due domande. Köszönöm szépen, kettő kérdésem lenne. Először is a kísérő nélküli kiskorúak vonatkozóan létezünk valamiféle stratégiával. Szervezett bűnözők áldozatául esnek, rengetegen eltűnnek, nagyon gyengék, kiszolgáltatottak, és nagyon könnyű visszaélni a helyzetükkel. Mit tehetnek még eh, ezen a téren? Az emberkereskedőkkel is eh, összefügg ez a probléma. Van-e például politikai szándék arra, hogy valamit kezdjenek ezzel a problémával. Köszönöm. Mrs. Winberg. Köszönöm szépen, Vendel asszony. Tack, ordförande, och... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Francia. Köszönöm szépen. Sajnálom, kicsit késő értem ide, mert késett a járatom, a repülőjáratom mindig jó önnel itt eh, találkozni, és hallgatni a beszámolóját arról a roppant fontos témáról, munkáról, amit, eh, amit önök végeznek. Az európai PNR rendszer működés például nagyon fontos. Anna Gomessel múlt héten én is Malmöben jártam, ahol a határőrizetet vizsgáltuk, saját szemünkkel láthattuk, hogy mennyire fontos a Malmöben a határőrzet. Malmö egy olyan város, ami lángokban áll, 36 autót gyújtottak fel a közelmúltban, kézigránátokat robbantottak. Egyébként ezek is nagyon elterjedtek bizonyos környékeken. A tévében egy interjút hallottam önnel, vagy láttam önnel, amelyben azt mondta, hogy valószínűleg kapcsolat van a bevándorlás és a terrorizmus között még mindig tartja magát ahhoz, hogy nincsen kapcsolat, vagy valószínűleg nincs kapcsolat a terrorizmus és a bevándorlás között. Nagyon aggasztó ugyanis az a helyzet, nem mindig a legelesettebbek érkeznek csak hajóval, nagyon sokszor látjuk, hogy bizony bevándorlók is vannak az elköltők, vagy a, a terv, terrorista cselekményeket a tervezők között, valamit tenni kell annak érdekében, hogy az ilyen terrorista cselekményeket megelőzzük. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy világos, hogy mekkora érdeklődést vált ki ez a téma. A kollégák kérdéséből is ez világosan kiderült. Koordinációra szükség van. A mikéntjét és a e, hogyan nyát kell alapvetően még kitalálnunk. Rengeteg kérdés hangzott el, hát rengeteg időnk, mint szokás szerint nincsen, de hogyha e, e, tud, akkor kérem, próbáljon azért válaszolni a legtöbb kérdésre. This question. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdjük azzal, amit már ön az imént éppen elmondott. Az első lépés, hogy szeretném kifejezni a nagyra becsülésemet azért a munkámat, amit Kirkopor végzett itt ebben a bizottságban. Számos meghallgatáson lehettem jelen, amikor válaszolhattam az ön kérdéseire, nyilvánvalóan megmutatkozott, a PNR harc is nehéz volt, hogy emlékszünk, azon is részt vettem. Nem én határozom meg, hanem az állam és kormányfők a pozíciómat. Furán hangozhat, persze, de hogyha nem olyan egyszerű, az, ami engem illet, nekünk nincsen hatalmunk olyan értelemben. Mi csak hitelesek tudunk lenni, bizalmat kell kiépítenünk a tagállamok felé és az EU intézmények felé is, és így tudunk haladni. Tehát nekünk ez a lehetőség adódik, nem kell megítélnem, hogy mi történt a kilenc év alatt, mit sikerült elérni. Csak szeretném megemlíteni, hogy a tagállamok teljes mértékben támogattak kilenc évig, azt gondolom, hogy az EU, jele, EU vállalkozás jelenlegi szintjén minden bizonyal az a helyen az állam és kormány fők a bizalom erősítése mellett teszik le a garást. Ez nem könnyű, persze fokozatos lehet csak megcsinálni, különböző közösségeket kell összekovácsolni Vegyük az Intel, a bűnüldöző, az ügyészek, a diplomaták, a pénzügyminiszterek közösségét, őket kell összehozni valahogy, és ez már önmagában is nagy feladat, hogy olyan területen, amely Európa számára azért meglehetősen új terület, gyakran hivatkozom az FBI-ra. 30 évet tartott Edgar Hoover, aki azért elég Eh, komoly kém volt, és eh, eh, egy közös eszközrendszert kialakítani, és a nemzeti politikai rendőrséget kellett építenie, és ehhez bizalomra van szükség természetesen. egy nagy benyomást tesz rám, amit az elmúlt két évben mi ezen a területen elvégeztünk hogyha megkérdezték volna, hogy eljutunk ide öt évvel ezelőtt, nem hittem volna, hogy ezt elérjük. És hát amit önök is elértek a jogalkotással természetesen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy igen érzékeny terület maradt természetesen továbbra is, és nagyon bízom abban, hogy a következő hónapokban az Európai Bizottság vezetést vállal ebben. Gillian King nyilván nagy tapasztalatokkal, tudással rendelkezik ezen a területen. Azt gondolom, hogy a polgárok aggájaival kell foglalkoznunk. Az EU polgárok 80%-a úgy gondolja, hogy az Európának nagyobb szerepet kell játszani a biztonságban, és a kapacitásokat ki kell alakítani ehhez. Tusk és Juncker elnök urak megkapták ezt az üzenetet és hogyha a hitelességet szeretnénk elérni, akkor meg kell tennünk, amit elvárnak még hozzá gyorsan. Infelt azt mondja, ez természetesen nehéz egyensúlyt kialakítani, helyes egyensúlyt. Most nem tudok kitérni arra, hogy antidemokratikus fellépésünk van, és nem tartjuk be az emberi jogokat. Szerintem ezért ez, ez, ez az emberi jogok kartájával foglalkoztam a életem egy részében, jelentős részében, és a harmadik államokban igenis a jogállamiság mellett harcolok az emberi jogok betartásán mellett, mert meggyőződésem ezek fontos részei a radikalizációs folyamatnak, hogy hogyha szembe akarunk lépni ezzel. igen és sokkal többet kell tenni nyilvánvalóan az oktatásban, az integrációban. Ez egy további kérdés, amit megkaptam, és eh, azt gondolom, hogy eh, nagyon negatív spirálba kerülünk az iszlamofóbia területén, itt Európában nem teszünk ezen a területen többet. Tehát nem erről van szó, úgy gondolom. Én tényleg üdvözlöm az Európai Bizottság eh, döntését, hogy legyen egy eh, teljes jogú biztos, aki a eh, biztonságért felel, a Frambopoulos úrnak itt nem volt kellő hatásköre. Itt nem csak arról a DJ Home-ról beszélünk, a DJ Justice tartozik ide, hanem a foglalkoztatási biztos, Navracsics, a kulturális biztos és az oktatásért felelős biztos is, ő nekik is komoly feladatok van ebben, ez egy összetett feladat. Még nagyon jól működünk együtt, nagyon jó kooperációt alakítunk ki, és abban bízom, hogy az Európai Bizottság kialakítja ezt a szakértői hátteret, és bevonja ebbe a, igen, és akkor egy ilyen terrorista ellenes koordinátorra talán nem is lesz szükség valamikor. A sor kérdés a végrehajtással kapcsolatos. Azt szeretném mondani, hogy a végrehajtás állapotáról majd konkrét választ adunk írásban. Én nem tudom pillanatnyilag, hogy a tagállamok hol tartanak részletesen. A PNR-nél sem tudom, hogy konkrétan hol tartanak az Európai Bizottság. Természetesen igyekszik elősegíteni, de vissza fogok térni önökhöz nem sokára ebben az ügyben. Hogy hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállamok több adatot, több feladatot osszanak meg, én igyekszem meggyőzni őket és megalapítani azokat a jogi akadályokat, a technikai akadályokat, és hát bizonyos pszichológiai akadályokat, miért nem adnak be több adatot a Eurodagba, a Europolba és az Interpolba. Természetesen ennek volt hatása, de bizonyos területeken itt a jogi módszereket kell megvizsgálni és itt az Európai Bizottság feladata is lesz természetesen. Azt gondolom, hogy itt sikerült már azért haladást elérni eddig is. A ilyen rejtjelzés, a titkosítás, hát ez egy olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell. És ugyanolyan aggájaim vannak, én sem ismerem a teljes választ. Én azt szeretném, hogy erőteljesen rejtjelezzünk, nem csak... És és a magánszféra a biztonságáról is szó van természetesen. A szellemi tulajdonjogokról is beszélni kell. Az aktivisták védelme diktatúrák idején természetesen megköveteli ezt, de a helyzet az asztalon van, és az Európai Bizottságnak erre reagálnia kell a, mire gondolok, amikor komoly befektetéseket eszközlünk a megelőzésbe, vagy a rehabilitációba, segítenünk kell a tagállamoknak, hogy egy ilyen, egy ilyen rehabilitációs programot kialakítsanak. A franciák elkezdtek egy ilyen programot, és készek ezt továbbvenni, de ez csak az első lépés. Minden régióban akarnak valamit, tehát nem tudom, hogy hány országban van ilyen hatékony rehabilitációs program egyenlőre radikalizáció a börtönökben, például a bűnözés és a terrorizmus, az egy fontos inkubátor, keltető háza a radikalizációnak, itt sokat kell tennünk. Integráció területén, az oktatás területén én nagyon tem, támogatom, hogy legyünk ötlet ötletekben gazdagok ezen a területen. Itt van mm, és egy virtuális programot az arabokkal mm, ki lehet alakítani, imámok mm, oktatása, képzése, természetesen ezt is meg kell említeni. Itt az európai iszlám kialakítása is egy válasz lehet. Az iszlám tudományok az egyetemeken fontos feladat játszhatnak ebben, de ez pénzbe kerül, és ezt meg kell beszélnünk. Ennek ára van mindig. Ami az internetet illeti, erre is volt egy kérdés. Mindeddig a találatarány eh, azért meglehetősen jó, amit sikerült az egységnél elérni, 92%-os eh, arány. Mi ennél egy kicsit tovább akarunk menni, és egy megfelelő keretet akarunk a cégek számára kiadni a jogi területen, és a cégek végezzék el a dolgokat. A Google ez felé halad, természetesen igyekeznek algoritmusokat találni erre. A, nincs olyan rendszer, hogy a Google alternatív üzeneteket küldjön, de rendszeresen ö, igénybe vesznek segítséget, és ö, itt egy szisztematikus, automatizált azonosítást szeretnénk kialakítani a manuális helyett, hogyha találunk ilyet nem törvényeknek megfelelő tartalmakat. A migráció esetében azt gondolom, hogy el kell fogadnunk, hogy a migrációs áramlat igenis felhasználásra került, marginálisan. És, de, de de nagyon komolyan igénybe veszi a Daesh ezt, hogyha visszatérnek emberek a brüsszeli támadásnál, a párizsi támadásoknál ezt láttuk, de Németország is letartóztattak embertek, ugyanazokat a hamis dokumentumokat használták, és a hírszerzés ezen a területen is azt mondja, hogy ugyanazokat a belépési pontokat használták, és elvejtőztek a migrációs áramban, tehát nem lebecsülendő ez. Mit tudunk tenni a kisvárosokban? Itt egy intervenciós egység az Atlas program keretében működik. Itt ez, és összekötetést teremt. Az egyes egységek között ez egy nagyon hasznos együttműködés lehet, itt ehhez pénzt tud adni a bizottság, megfelelő jogi keretet is ki kell alakítani, együtt kell kutatást folytatni, ez az egyik válasz erre. A másik pedig eh, hogyan tudunk a megelőzést erősíteni ezen a területen. Hát eh, jegyzékeket eh, kell küldeni egymásnak, egymást értesíteni kell, együtt kell működni. Itt sok minden folyik egyébként a városok területén is már, és hát meg kell találni a mindenkor legjobb választ cselekvési terv az Európai Bizottság itt a civil területen, egy friss, felfrissíteni ezt a területet, ezt a cselekvési tervet. Itt a hírszerző közösségnek vannak feladatai, vannak információi Szíriában, Líbiában természetesen. Tudjuk, hogy vegyi fegyvereket Kín, Kína akar szerezni ez a szervezet, és erről többet kell tudnunk, és az információkat nagyon komolyan kell venni, ha ilyenekhez jutunk erről a területről. Végül a közös kritérium azzal kapcsolatban, hogyan töltsük fel az adatbázisokat. Ezen dolgozunk pillanatlag. Ugye a holland elnökség idején a tanács elfogadott egy menetrendet erre vonatkozóan ebben a témában. A tagállamok igyekeznek megállapodni a közös kritériumokban, hogyan töltsük fel a sziszt és az Európolt. Igen, a válasz, tehát örülök, hogy, hogyha érdeklődnek a kritériumok iránti két tudjuk megosztani ezeket, és egy elmélyített tapasztalattal rendelkeznek itt többen már ezen a területen. Úgy gondolom, hogy végül is jó néhány lefetett. Természetesen nagyon sok kérdést hallottunk. Mielőtt valaki reagálna, szeretném aláhúzni azt is, hogy ön azt javasolta, hogy a PNR végrehajtással kapcsolatban is választ ad majd a kérdésekre, de lehet, hogy írásban észszerű lenne ezt megtenni, kollégák. Nagyon túlléptük az időnket és ez egy fontos további napi rendi pontokat kell még megbeszélnünk, hogyha nem kaptak választ a kérdésekre, kérem mondják el az IRS és a PNR ügyében, és Kerkhoff úr írásban fog ezekre reagálni, mint már elmondtam. Van a mega adatbázisra kapcsolatos kérdést mondtam, nem hallottam választ, és azt hiszem, hogy igenis csodálatos az, hogy az irányelv, ami kulcsfontosságú, még mindig hat hónappal a szavazást követően nem látható, hogy, hogy áll a végrehajtás. Jobb lenne, hogyha, még egyszer megismétlem, hogyha írásos választ kapnánk erre. A koordinátoros is ezt jelzi, azt hiszem valóban ez lenne a legjobb, ha visszatérnék erre írásban. Ha a többi kollega sem kapott, ha van még olyan kollega, aki nem kapott választ, kérem jelezze. Azért fontos ez, mert csak azt mutatja ez is, hogy milyen sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mennyire aggaszt minket, és nagyon fontosnak tartjuk. Fontos, hogy a jogalkotás ne sok legyen, hanem hatásos, és látni szeretnénk hogy a jogalkotásunknak a hatása milyen. Igen, hálás vagyok, hogy eljött ma hozzánk. Hálás vagyok azért, hogy a, válaszolt a képviselők kérdéseire, érdeklésére. Azt kérem, hogy majd egy másik vita keretében másik jogalkotás kapján jöjjön vissza hozzám, hozzánk. Köszönöm önnek, és köszönöm a kollégáknak is. Köszönöm. So colleagues, we now move to, um... Kedves kollégák, akkor a négyes napi rendi pont következik. Az Európai Menekültügyi Ügynökségről szóló jelentés tervezett megvitatása. Sokan nem vannak, nincsenek még itt, de mondtam azt is, hogy Péter jelentés tervezete alapján tulajdonképpen a, a menekültügyi ügynökségnek az ötödik évfordulóját is ünnepeljük. Megkérem Niedermüller urat, hogy mutassa be a jelentést, és ezzel be is még egyszer megismétlem, hogy a terem hátuljában egyik kapcsolódó kiállítás látható. A jelentések kapcsolatban, mint mondtam, tehát ez a közös európai menekültügyi rendszer reformjára vonatkozó jelentéstervezet, a vonatkozó vitát tartjuk. Nem tartok nagy bevezetőt, hiszen sok időnk elment az előző napi rendi ponttal. Péter, azt kérem, hogy tartsd meg a bevezetődet, és aztán utána folytatjuk a munkát. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet kell, hogy mondjak az árnyék előadóknak a közreműködésért, a bizottságnak a javaslatért, és azért a segítségért, amit nyújtottak, és a tanácsnak a folyamatos együttműködését Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy pont azon a napon mondhatom el, a jelen, mutathatom be a jelentést, amik, és mutathatjuk be az illusztrációs képeket, amely az EASO val kapcsolatosak. A menekültválság a tagállamok menekült ügyi rendszereit nagy nyomás alá helyezték. Látjuk, hogy a különböző rendszerek óriási kihívásokkal küzdködnek. Az Európai Uniónak szükséges és képes is arra, hogy megfelelő reakcióval segítse a tagállamokat. Először is az Európai Uniónak nagyobb felzárkózást kell biztosítani a közös e- európai menekültügyi rendszerhez. A nemzetközi és az uniós jog működési normák érvényesülését a menekültügyel kapcsolatban technikai e, és technikai támogatást biztosítani a tagállamoknak. Biztosítani kell ezen kívül azt is, hogy megfeleljenek a tagállamok a közös európai menekültügyi rendszerből származó kötelezettségeinek. Segíteni és nyomon kell követni a, a közös európai menekültügyi rendszer tagállami végrehajtását. Az európai menekültügyi ügynökség a magja ezeknek az erőfeszítéseknek, és üdvözlöm a bizottságnak azt az erőfeszítését, hogy az easo ot ebből a szempontból is erősítse. Úgy gondolom fontos, hogy az ügynökség képes legyen arra, hogy kezelje a jelenlegi menekültügyi kihívásokat. Az idő rövidsége miatt négy területre szeretnék csak rámutatni a tervezetből. Először az EASO teljes uniós ügynökségé váljon, amely együttműködik a tagállamokkal, ugyanakkor pedig tartsa meg a függetlenségét is. Nos, ez volt az egyik eh, fő célja a jelentésemnek. A, a teljes jogi ügynökség a, a műveleti és technikai képességekkel nyilvánvalóan költségveti kihatásokat is jelent majd, és további pénzügyi és emberi erőforrásokat is igényel majd. Az ügynökség egyre növekvő szerepét is tükrözni kell a felügyelet szintjén, és mind a tevékenység, mind pedig a végrehajtó igazgató kinevezésének kapcsán. Másodszorban a jelentés erősíteni kívánja a nem kormányzati szervekkel, nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, mint a, a UNHCR-rel. Meg vagyok győződve arról, hogy ezen intézmények szakértelmére, tapasztalatára építve eh, az Európai Uniós Ügynökség és a tagállamok is előnyeket fognak eh, élvezni. A nem kormányzati szervek számára pedig többletértéket jelent majd az ügynökségnek a tevékenysége. A jelentés tervezet a menekült, menekültügyi, a menekült kérők alapvető jogait kell, hogy biztosítsa. Egy panaszmechanizmus kialakításával lehetővé válik, hogy a menekült kérők, az alkalmazottak lépései ellen panasszal éljenek abban az esetben, hogyha az az alapvető emberi jogaikat sérti. Hiszek abban, hogy az ügynökség fontos szerepet játszik abban, hogy nyomon kövesse és értékelje a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtását. Egy három sebességű rendszert javaslok. Egy. Általános értékelés öt évente. Minden tagállamnak azt javaslom, hogy öt évente egyszer kerülje minden, egy, tehát minden egyes szempontból értékeljék öt évente egyszer a menekültügyi rendszerét. Ez egy preventív eszköz is lehet, hiszen a hiányosságokat fel lehet időben tárni, és ki lehet simítani. Ezzel egyértelmű képet is kaphatnánk a, a közös európai menekültügyi rendszer általános működéséről. A második szint az éves helyzet értékelése. Az ügynökség e- éves tájékoztató elemzés készítésével értékelni a különböző országokban a helyzetet, és megvizsgálná, hogy milyen hatással lesz ez mind az Európai Unióra, mind pedig a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtására. Egy ilyen elemzésben trendeket lehet meghatározni, előrejelzéseket. A korai figyelmeztetési eh, rendszereket is érvényesíthetjük ezzel. Az éves értékelés figyelembe venné a leg, a, az információelemzés legfontosabb következtetéseit, és ez alapján konkrét tematikus kérdéseket határozna meg, amelyet egy, amelyeket egy vagy több tagállamban a helyzetektől függően nyomon kellene követni. Végül pedig a, a különleges sürgős helyzetek egy olyan nyomon követő eljárással indíthatna saját kezdeményezésre, vagy a bizottság eh, utasítására, amelyet csak eh, különleges esetekben indíthatnának el olyan tagállamokban, amelyeknél a menekültügyi rend, a tagállami menekültügyi rendszer valamely szempontjának súlyos eh, hiányosságát vagy hibáját fednék fel, és azt nem tudnák időben kezelni. Javaslatokkal lehetne természetesen további javaslatokkal még előállni, van is a jelentés tervezetben, de egyelőre köszönöm a figyelmüket, és várom a konstruktív javaslatokat. Köszönjük, Péter, igen, átfogó összefoglaló volt, és úgy gondolom, hogy megfelelő a vitához is. El is indítjuk a vitát. Thank you, Chair. Eh, Koelyó úr, köszönöm elnök úr. Ha megengedik, akkor először is szeretnénk gratulálni EASO-nak az öt éves fennállásához. Ez az ügynökség nem csak, hogy betöltötte a szerepét, hanem tényleg köszönettel tartozunk eh, az elszónak, mert bebizonyosodott, hogy szükség van az elszóra világosabb, mint valaha, hogy mennyire fontos szerepet lát el. Arról beszélünk, hogy több eszközre, nagyobb hatáskörre van szükség annak érdekében, hogy a közös európai menedék, menekültügyi rendszer eh, megvalósulhasson. Remélhetőleg a társjogalkotók minél hamarabb megállapodnak annak érdekében, hogy az EASO egy igazi európai menekültügyi ügynökségé válhasson, ne csak egy ilyen e, irodaként működjön. Szerintem a mikor és a hogyan itt összefügg. Niedermüller Péternek, aki az előadója ennek a témának, köszönettel tartozunk. Nagyon hasznos e, eszmecseréket folytattunk, remélem jövőben is így e, fog ez tovább folyni. Először is arra van szükség, hogy egy ügynökség álljon fel, amely képes arra, hogy a közös európai menekültügyi rendszer működését felügyelje, miközben, hogy azt Péter mondta, miközben a nemzeti hatásköröket tiszteletben tartja. Ez roppant fontos része az összmegoldásnak. Az ügynökség nem veheti át a helyét a tagállami szerveknek, de Fontos, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa az európai szabályokat, illetve hogy mindegyik készen álljon a kihívásokra. közös, kölcsönös bizalom nélkül nem működhet ez a rendszer. Fontos, hogy a nemzeti eh, szerveket ne terheljük túl, ugyanakkor a tagállamok részvétele mellett a bizottságé kell, hogy maradjon a vezető szerep. Ehhez biztosítani kell, hogy pontosan felmérjük a helyzetet, és azonnali cselekvés történjen. Last but not least. Végül, de nem utolsó sorban, parlamentnek mindenképpen felügyeleti jogot kell tudnia gyakorolnia. Remélem, kedves kollégák, hogy menekültügyi kérdésekben minél következetesebb lesznek a tagállamok. Ehhez egy megfelelő tájékoztatási rendszerre van szükség, ezért van szükség az ELZO továbbfejlesztésére. Remélhetőleg minél hamarabb meg is oldjuk ezt a problémát. Köszönjük, Carlos. Cecilia Wikström következik, és köszönöm Ceciliának a múlt heti közgyűlésen tartott beszédet. Köszönöm, elnök úr. Jó, hogy az európai intézmények most először szót kaphattak, ezért nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy minket, az Európai Parlamentet képviselhettem. Hogyha valakinek konkrét kérdései vannak ezzel kapcsolatban, szívesen elmesélem négy szem közt. Először azonban Péternek köszönetet adunk. Kedves Péter, tényleg köszönöm a jó, kiváló munkádat. Megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak az EASO-nak az 5 éves fennállásához. Remélhetőleg a következő években is hasonlóan sikeres lesz a munkája. Itt az ideje annak, hogy egy európai menekültügyi politika megvalósuljon, ezért van szükség az EASO-ra, talán még inkább szükségünk lesz rá a jövőben, mint volt eddig. Az előadó, Miller Müller kollega, azt hiszem, hogy nagyon jó irányból közelítette a jelentés témájához, ugyanis osztjuk azt a véleményét, meggyőződését, hogy az EASO-nak egy erős, Hmm, szélesebb hatáskörrel, mandátummal rendelkező ügynökségé kell átalakulnia. Egyetértek Péterrel az ügyben is, hogy szoros kapcsolatot kell ápolni a civil szervezetekkel és az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, ugyanakkor itt nagyon óvatosan kell eljárnunk annak érdekében, hogy ez az ügynökség, majd az ügynökség tényleg független legyen, maradjon. Az is fontos, hogy a tagállami rendszerek felügyelete megmaradjon, sőt megerősödjön. A Dublini rendelet előadójaként látom, hogy jól tudom, hogy mennyi dolga lesz ennek az ügynökségnek, ezt nagyon alaposan kell majd elemezni, akár csak a többi javaslatot például az eljárásokkal kapcsolatos, a befogadási feltételekkel kapcsolatos szabályokat, amely eszközök között ezer és ezer közös szál van, éppen ezért ezeket külön kezelni nem sok értelme van. Az európai menekültügyi rendszer reformját közösen kell mindenképpen elvégeznünk. Az ELZO javaslat egy része csak ennek. Az ezt a rendszert egyszer s mindenkorra megváltoztatjuk, de mivel nincs második lehetőségünk, ezért nagyon alaposan kell végig gondolni, hiszen itt minden mindennel összefügg annak érdekében, hogy a kollégákkal laposabban körbe járhassuk ezt a kérdést. A módosítók benyújtásának a határidejét szeretném, hogyha november közepéig eh, elhalasztanánk, hogy valóban megfelelő alapossággal és egymás bevonásával tudjunk eljárni. Nagyon sok javaslattal kell egyszerre foglalkoznunk, éppen ezért számunkra az a legfontosabb, hogy alaposan végig gondoljuk az összes módosító indítványt. Már így is nagyon jó az a jelentés, ez a szöveg. A többi közös menekültügyi rendszerről készülő jelentésekről nem készítünk mi magunk semmiféle jelentést, azért mondom, hogy ezt meg kell ragadnunk két kézzel ezt az alkalmat, és nagyon alaposan, körültekintően kell eljárnunk. Remélem a titkárság végig gondolja ezt annak érdekében, hogy a különböző frakciók koordinációja is megvalósulhasson. Ennyit szerettem volna tényleg csak röviden elmondani. Köszönjük Péter, gratulálunk Kejászó. Köszönjük. Módosítók benyújtásának hát, határideje október 7-e, eh, de hát hogyha elfogadható ez, akkor nincs ellenbetésem. Az ECR frakció árnyék előadója következik. Köszönöm elnök úr, köszönöm én is Niedermüller úrnak ezt a jelentést. Elviekben támogatja a frakciónk a jelentés célját, hogy technikai és operatív segítséget nyújtsunk a tagállamoknak a gyakorlatban az együttműködés és az információcsere um, intenzívebbé váljon, illetve a közös európai menekültügyi rendszer működése jobb legyen. Alapvetően mindent támogatunk, ami a válságot enyhítheti. Egy-két kritikus hangot, hogyha megengednek, azért mégis a módosítók jelentős részében, ha beszél az előadó a civil szervezetek szerepéről, ezt a megközelítést nem tudjuk támogatni, mert ezeknek a szervezeteknek a politikai és ideológiai függetlensége legalábbis megkérdőjelezhető. Nagyon fontos számunkra, hogy a tagállamok kezében maradjon a döntésjoga a menekültügyi kérelmek ügyében. Éppen ezért a, a menekültügyi kérelmek közös feldolgozására vonatkozó ö, utalásokat nem tudjuk elfogadni. Persze kívánatos lenne, hogy minden tagállam ugyanúgy bírálja a menekültügyi kérelmeket, hogy egy asylum shopping ne alakuljon ki, tehát ne keressék a legkisebb ellenállást mutató tagállamot a menekültek. A menekültügyi rendszert nem csak igazi rászorultak használják, hanem sajnos mások is, éppen ezért tagállami szinten kell megszületnie a, ezeknek a döntéseknek, természetesen a Genfi Egyezmény tiszteletben tartásával. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, a hát remélem a további munkánk is hasonlóan gyümölcsöző lesz. Még egy valakinek adok szót, Anna Gomesnek, remélem, hogy ő rövidre tudja fogni. Mindenkinek csak egy percet adok. Jó, én is köszönöm. Teddy Cabras, igen. Teddy Cabras kollégára tessél. Elfeledkeztem el én hibám elnézést, tehát Anna Gomes. Én is egyetértek eh, eh, Niedermüller kollégával, Carlos Coelho-val és Ceciliával szintén. Vannak, akik az elzót szeretnék meggyengíteni, más ügynökségek, javára, mi ezt ellenezzük, az elzót már erősíteni kell. Köszönöm az öreg nevében, Teri Ábrász úr. Köszönöm nagyon röviden. Én is csak üdvözölni tudom Niedermüller Péter jelentését, amely azt hangsúlyozza, hogy technikai és operatív segítségnyújtás tekintetében mennyire fontos szerepe van az EASO-nak, hiszen a tagállamok segítségére tud sietni, amikor igazán rászorulnak erre. Ezzel az új javaslattal igazából a rövid távú reaktív politikák helyett egy sokkal ö, ö, ö, pozitívabb, proaktívabb megközelítést tudunk alkalmazni. A tagállamok önmagukban nem tudnak egy ilyen válsággal semmit kezdeni. Ezért olyan fontos, hogy mind technikai, mind operatív intézkedésekkel tényleg segítsük a tagállamokat. Összefoglalva tehát Niedermüller kollega a zöldek szemára fontos kérdéseket bevett a jelentésébe, ennek nagyon örülünk. Mire gondolok itt? Például a panaszmechanizmusra vonatkozó javaslatokra, az alapjogi eh, hivatalnok eh, tisztjének a létrehozására. Ezek szerintem jó javaslatok, és végezetül az IASZO elszámoltathatósága minket kell, hogy érdekeljen akkor, amikor újabb hatásköröket adunk ennek a az ügynökségnek, akkor ezzel párhuzamosan a nagyobb fokú e, elszámoltathatóságra is e, szükség van. Köszönöm Nieder Müller kollégának, köszönöm elnök úr. Köszönöm. Cecil Kienge az utolsó hozzászólunk. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Péternek és valóban együtt jártunk Máltán misszión kiküldetésben, amely nagyon fontos, és remélhetőleg ebből majd javaslatok is születnek. Kollégáim és jó magam az élzó munkájának a fontosságával egyetértett egyetértünk. Szeretném azért még egyszer elmondani, hogy egy holisztikusabb rendszerre van szükség. Egy megfelelően működő menekültügyi rendszerben az EASO-nak központi szerepet kell játszani, ez világos. Köszönöm, Niedermüller kollega, Péter, vannak-e lezárásként szavaid? Köszönöm szépen, csak nagyon röviden mindenkinek szeretett, szeretnék köszönetet mondani az árnyékel adó kollégák közül. Remélem, hogy tényleg egy kiváló jelentést tudunk majd így elfogadni. Cecilia javaslatára reagálva biztos vagyok benne az elkövetkező napokban találunk közös megoldást. Köszönöm. Jó kezekbe került ez a jelentés, mondja az elnök. Ahogy ezt Péter is mondta, a ötödik évfordulóját ünnepi az EASO, ennek a rövid élet útja alatt azt hiszem, hogy többen ott bábáskodtunk a ELZO megszületésénél, illetve emlékszem, Jill lambert a kollégákkal hosszú estéket ültünk végig a triológusok során, Tudom, hogy az elnök úr vagy az igazgató úr szeretne ezen a ponton valamit hozzáfűzni a vita lezárásaképpen. Talán, hogyha valamelyikük esetleg hozzá szeretne szólni. Igazgató úr? Ha lehetővé teszik, akkor igen, szívesen. Mindenek előtt köszönöm még egyszer elnök úr és az előadónak, Niedermüller úrnak és a képviselőknek azt, amit elmondtak a mai napon, hogy ö, igenis megvizsgáljuk ezeket a felvetéseket, és, és pillanatnyilag ünnepeljük az első öt évét az éjázónak. E nak Elmúlt év szeptemberében a hotspot koncepcióját létrehozta az Európai Bizottság az olyan terület volt, ahol nem rendelkeztünk tapasztalatokkal mindaddig. Azt gondolom, hogy márciusban sikerült az EU e, Törökország közötti megállapodást aláírni, és mi készek vagyunk a személyzet és az intézmények is, hogy megoldjunk számos kérdést a válság kapcsán. Ezek a képek és a képek ezer szót helyett beszélnek. Nem, lehet, nem tudom jobban leírni a helyzetet, mint a képek önök körül. Örülök, hogy lehetővé tették ezt a kis kiállítást itt a Libe bizottság előtt a mai napon. Köszönjük Niedermüller Péternek eh, a fáradozásait, hogy egy olyan jelentést készített, amely tartalmazza a következtetéseket. Eh, gyakorlatilag ez egy vélemény az eh, új javaslattervezettel kapcsolatban, amely körülírná ezt az ügynökséget. Természetesen mintákra szükség van, mi fejlődnünk kell, nőnünk kell ezen a területen, hogyha megfelelő választ akar adni az EU erre a kérdésre, ez nem egy néhány hónapos válság lesz, hanem megmarad, és hát kell térnünk egy menedzsert kapacitásra, egy egész Európai, amely az egész Európai Uniót magában foglalja ebben az összefüggésben. Köszönöm szépen az előadónak, az igen objektív módosítókat, amelyekkel kiegészítik a tervezetet. Ugyanaz a véleményünk, mint amit a jelentés tartalmaz. Rendkívül fontos számunkra, hogy közösen kezeljük ezeket a kérdéseket, és a módosítókkal együtt ugyanabba az irányba haladjunk Természetesen eh, a Libe mindig is támogatta az ügynökség fejlődését, és eznek mi örülünk, de meggyőződésem az is, hogy közösen fogunk találni eh, az átvilágítások eh, után megfelelő javaslatokat, amivel az ügynökséget még erősebbé tegyük, és az új mandátumot ezen az alapon tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen az előadónak és a Liber Bizottságnak a sok a jelentős támogatást, a missziókat, a látogatásokat, a különböző módokat, ahogyan támogatták a munkánkat. Az előadó az alapjogokra fókuszál. Itt egy, kitérnék egy néhány fontos témára, az alapjogokra fókuszálás, aztán egy panasz mechanizmus kialakítása, ezt üdvözöljük, és az EASO központi célja az, hogy az alapjogi megközelítést alkalmazza, hogy megfelelő módon kezeljük az menekült kérelmek elbírálását, és mindent, amit teszünk, kapacitások van az oktatásban, a joganyagban, a célunk ezzel mindig az, hogy jobb legyen ez az új ügynökség, ez az új rendszer, ami beágyazódik az emberi jogokba igyekeznék meghatározni, hogy milyen eszközöket kell garantálni ahhoz, hogy tényleg a napokban boldoguljunk ezzel a feladattal, és minden ilyen ötletnek örülünk, ha kívül érkezik. Ehhez hasonlóan szeretném még elmondani, hogy nagyon örülünk annak a, annak a szándéknak, amit a Libe elmondott hét hónappal ezelőtt, hogy fenntartsunk egy szoros párbeszédet a civil társadalomban, ezt egyébként a jelentés szintén hangsúlyozza. Valóban, tehát szeretném elmondani, egy civil társadalmi megbízottunk van, erőforrásokat rendelünk hozzá, és igen, csak ügyölünk idén, meg jövőre is, ez egy fontos pont lesz, egy konzultatív fórumot is létrehozunk a civil társadalommal, és nemrégiben, nincs még egy éve, hogy Brüsszelben már szerveztünk workshopokat, és a civil társadalomban egy utolsó szót szeretném elmondani. Az az unhcr ral az együttműködés erősítése is felmerült, ez egy fontos dolog. E, e, ez, ez a mindennapi munkánk része, van egy kapcsolattartó emberünk, és fordítva is nálunk az EASO-nál is van egy kapcsolattartó tiszt az UNHCR-től. Évente felülvizsgáljuk a munkát, és gyakorlatilag a napi szinten működünk egyet és az új rendelet, hogyha ezt jobban tükrözi, akkor ezt üdvözlendőnek tartjuk. És amit még üdvözlendőnek az a napi naptár, amit a líbe javasolt az új rendelet javítására, minél hamarabb megszületik ez az új rendelet, annál jobb tehát nagyon fontos, hogy itt haladjunk, ez Európa összességéből szempontjából, összessége szempontjából is fontos. Köszönöm szépen még egyszer ezt a jelentést, amit elkészítettek. Megnézem az előadót. Azt hiszem az Európai Bizottság reagál néhány kérdésre. Na, azt hiszem, tudom, szűk az idő, de nem szeretnénk némi tájékoztatást kapni a felvetésekre, amiket megkaptunk az előadótól. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is szeretnék az előadónak köszönetet mondani a tervezetért és a haladásért, ahogyan tervezik ez, és amilyen sebességgel igyekeznek megoldani ezt a kérdést, és az új nagyra becsüljük azt, hogy úgy tűnik, hogy egyre egyetért az Európai Bizottság javaslatának fő pontjaival, a megfelelő mechanizmusokkal, az operatív technikai segítségnyújtás témájával ha lehetővé teszik, akkor egy néhány pontot én is felvétnék, ami nekünk fontos, és ezt szeretnénk a tárgyalások során majd előtérbe helyezni. Például az oktatás, a képzés ugye Úgy gondoljuk, hogy rugalmasságra van szükség abban, hogy ezt hogyan szervezzük meg, az együttműködés az UNHCR-ről, a civil szervezetekkel is természetesen. E, itt is rugalmasságra van szükség, de egy szoros együttműködés mellett kitartanunk, aztán a megfelelő e, hatóságokat hogyan készítjük fel arra, hogy jogi szempontból viszonyuljanak az rendelethez, aztán egy rövid felvetés a igazgató úrral együtt. E, igenis úgy gondoljuk azok a témák, amelyeket az előadó felvetít, az Európai Parlament és a Tanács közös értelmezésére lenne szükség a közös megközelítés érdekében, és örülnénk, hogyha a tárgyalások eredményét megkapnák az Európai Határőrizeti Ügynökséggel kapcsolatban. Én is az a tervezet, ahogy megszületett, ebben elfogadható számunkra is jó lenne, kineveznék a megfelelő igazgatót, és szeretnénk ebben együttműködni hiszen tisztázni kell a management board és a igazgató szerepét is. Az alapvető jogok kérdését nem téveszthetjük az előtt. Igen, ez szerepel egyébként a határozati ügynökségre vonatkozó rendeletben. Ezt továbbra is szem előtt tartanánk, és ez fontos lett a menekültügyi ügynökség számára is. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók után eh, átadom az ASZO, köszöntöm az ASZO igazgatóját, aki szintén eljött a megbeszélésre is. Eh, nagyon szoros az időnk. Ha az előadó mégis úgy gondolja, hogy szükség van még vitára, akkor szóljon, de nagyon kevés időnk van. néhány hétre van csak szükség, nem az örökké valóságra, úgy, és azt remélem, hogy ezt meg fogják eh, fontolni. Egyébként nincs lehetőség az együttműködésre. Igen, köszönöm szépen. De hát ez az előadótól függ. Köszönöm. Az, öt, az ötös napi rendi pont a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai, a magánéletvédelme, adatvédelem, megkülönböztetés, mentesség, biztonság és bűnüldözés. Anna ez az előadó. Ezt a nagyon érdekes jelentést és első eszmecserének a bevezetését Anna Gomezre hagyom. Köszönöm szépen, köszönöm Claude. Nos, az az a gazdaság, amely megfelelő adatokat alapján mozgat, az nyilvánvalóan különböző szolgáltatások, új üzleti modellek számára termelékenység növekedésére való lehetőségeket nyitja meg, egyfajta negyedik ipari forradalmat. Ez határozottan az a perspektíva, amivel már az étre szakbizottság belé kollégák is foglalkoztak, de ott is felismerték, és idén már el is fogadtak egy erre vonatkozó állásfoglalást, hogy elemeznünk kell azt, hogy a nagy adathalmazok a negyedik ipari forradalom alapját hogyan lehet az EU adatvédelmi és megkülönböztetése mentes irányelvével összhangba hozni. Jelentős kihívások vannak, különösen az alapvető jogok kapcsán. Vannak, akik úgy csinálnak, mintha a nagy adathalmazok csak statisztikákkal, nagy adatbázisokban megjelenő statisztikákkal kapcsolhatók össze, mint amikor a Szilikon völgyben jártunk idén, ott is ezt hallottuk, bár nyilvánvalóan nem ez a helyzet, nem hagyományos statisztikákról van itt szó, és nem pusztán valami olyasmiről, ami csak az ipari adatbázisok ellenőrzésére, tulajdonjogára vonatkozó kérdéseket érinteni. A nagy adathalmazokban egyes egyéni adatok vannak, külön adatok, amelyeket védeni kell. Még akkor is, ha a személyes adatok anonim adatok. Az adatok progresszív akkumulációja, az adatrendszerek időbeni progresszivitása és a különböző forrásokból való adatok korrelációja miatt egyre valószínűbb, hogy az adatok alanyai azonosíthatóvá válnak. Az adatvédelmi óvintézkedéseket ilyenkor alkalmazni kell. Ez az oka annak, hogy valóban nagyon sok aggodalom merül fel Egyesült Államokban az FTC, a jelentés, a Fehérház jelentés, jelentése az úgynevezett dolgok internetjével kapcsolatban. Múlt héten vettem részt egy szemináriumon, amelyet a német vállalatok szerveztek, ott volt a PMV, BMW jelen, képviselője is, aki azt mondta, hogy a kapcsolatban álló biztosított társaságokkal való adatcsere végül is azt jelenteni, hogy nem anonim adatokra is kiterjedne az arany adatcsere. A tevékenységekre vonat, különböző tevékenységekre vonatkozó adatgyűjtés jelenleg még igen nagymértékű szabályozás alatt van, és ezért lehet tudni, hogy a személyekről begyűjtött adatokat hogyan használják fel, és ezért lehet bízni abban, hogy automatikus választások történnek. Másrészt viszont, ami az okos berendezéseket, csippeket illeti, ami minden ott, amik mindenütt ott vannak, vagy az úgynevezett dolgok internetje, a rutinszerű adatgyártás nem teljes mértékben érthető mindenki számára. Én magam tulajdonképpen úgy látom, hogy nagyon jól fel lehet használni, nagyon sokféleképpen fel lehet használni az adatokat, nem csak a kötvények, biztosítási kötvényekkel kapcsolatban, de hogy abban is, hogy hogyan lehet ezeket beszámoltatható módon kezelni. A nagy adathalma, az, adatvéde, az adathalmazók feldolgozása megvalósítható az alapvető jogokat tiszteletben tartva, és a diszkrimináció mentességet is biztosítva. Remélem, hogy ez a nagyon fontos terület számunkra lehetővé teszi, hogy a felhasznált adatok vagy begyűjtött adatok átláthatósága, használati célja e, nyomon követhető marad, és hangsúlyozni tudjuk azt, hogy a, az egyéneknek érdemi hozzáférése kell, hogy legyen a róla gyűjtött adatok feldolgozásához. Az átláthatóság, az információhoz való hozzáférés kell, hogy biztosítsa, hogy a nagy adathalmazok kapcsán az egyéneknek lehetősége van ar- arra, hogy az adataik összegyűjtésére, felhasználására vonatkozóan határozott befolyások lehet, legyen az bármilyen felhasználási cél, és egyéb jogi rendelkezések a, nem lehetővé teszik azt, hogy a a hozzájárulással feldolgozott adatokkal nem élnek vissza. A diszkriminatív eredmények elkerülése az adatok piacelemzésben, reklámokban való felhasználása, a közhatóság, állami hatóságok, a rendőri erők adatfeldolgozása pedig átfogó kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy jogellenes megkülönböztetésre adjon alapot. Köszönjük, Anna! Nagy érdeklődéssel hallgattam a vonatkozó vitát az előkészítés során. Valóban a dolgok internetje, a, a magán szférához való joggal kapcsolatban is nagyon fontos. Például, hogy mennyi személyi adatot lehet, milyen típusúakat feldönteni. Óriási szakértelemre van szükség, ami meg is van itt a szakbizottságunkban, hogy tárgy, megtárgyaljuk ezt a problémát. Véleményünk van erről, és általában úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság a megfelelő hely ahhoz, hogy ezt a kérdést tárgyalja hogy az internet eh, hogyan eh, dolgozza fel hogy az adatokat, az interneten hogyan dolgozzák fel a, az adatokat. Nagyon korai fázisban vagyunk, eh, ide nagyon időben vagyunk a vidával. Bosszúrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A digitalizáció tulajdonképpen még csak érteni kezdjük, vagy egyfajta ráérzésünk van. De mégis, mintha már úgy gondolnánk, hogy mindent meg fog ez változtatni. Éppen ezért az a véleményem, hogy a nagy adathalmazoknál végül is nem csak a veszélyeket kellene látnunk, ami az egyén számára felmerülhet, hanem azt is, hogy esélyek vannak, amelyeket a nagy adathalmazok alkalmazásával igenis meg el lehet érni. Az adatok nem csak az alapvető jogokat érintik, persze a gazdaság, az értékteremtés, a verseny kérdése is mindez, a biztonság kérdése végeredményben, és ha azt is mondhatjuk, hogy az egyén szempontjából az egészség kérdése is hiszen a nagy adathalmazók alapján ezeket is lehet, ezt is lehet segíteni. A vitát most kezdjük el, és az adatvédelmi alaprendeletben már erre kitértünk. Mégis az az érzésem, hogy az adatvédelmi alaprendeleten e, kívül kell, hogy legyen valami még, ami az ilyen jellegű adatokhoz könnyebb hozzáférést biztosít. Annál e, könnyebb hozzáférést biztosít a közérdekű adatok, általános érdekű adatok, annak érdekében, hogy megnézhessük azt, hogy például hogyan lehet egy betegség ellen jobban fellépni. Erre vonatkozóan személyes adatok is szükségesek, hiszen ezeket, de ezeket csak úgy szabadna felhasználni, hogy vagy ne lehessen visszakövethető a magánszemély, ha úgy kívánja, vagy pedig, hogy jobb javaslatokat lehessen megtenni annak érdekében, hogy felismerhető legyen, ha arra szükség van. Tehát nem csak, ne csak a rosszat lássuk benne, hanem jó dolgokra is felhasználható mindez. Éppen ezért úgy gondolom, hogy körbe kellene tapogatni ezen a területen. A vita is egyre inkább arra utal, hogy vajon miért, miért foghassa vissza a magánszemély az adatait, hogyha a tartalmát közzéteszik. teszik tehát eh, nagyon jó egyensúlyra van szükség. Nem szabad eh, megfojtani a nagy adathalmazokat, egyrészt, másrészt pedig úgy kell érvényesíteni, hogy a magánszem, az egyes ember is eh, élvezi előnyeit, az alapvető jogait pedig ne korlátozzák. Köszönöm, Fasszura. Jana Abrista következő. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt a kezdeményezést, ami természetesen a különböző szakbizottságok kezdeményezésének sorában nagyon jókor jelenik meg a nagy adathalmazokkal kapcsolatban. A vita jelenlegi szakaszában a valóság és a, és a vita előrébb jár, mert hát mi is a nagy adathalmaz, egy olyan címszó, amivel mindenki játszik, de igazából nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Egyszerűen nagy a mennyiségű adatról van szó, igen, valami olyasmiról, ami már megvan némi ideje, és úgy gondolom, hogy a vállalat, az innová- a vállalatok, az innováció is egyre inkább abba az irányba megy, hogy ad, okosabb adatfeldolgozó folyamatok legyenek, okos adatfeldolgozások. Már most látnunk kell, hogy a több adat önmagában nem cél, sőt, néha jobb tudni, hogy mit akarunk meg, megvizsgálni. Az ellenőrzés is a több adattal, a, az akkumulálással, felhalmozással és egyre nagy több kritika tárgya, hogy nem tudományos, csak tulajdonképpen az a célja, hogy nagy mennyiségű adatból bármit ki lehessen szűrni. Úgy gondolom az a fontos, hogy meg kellene határozni, hogy miről beszélünk. Ha személyes adatokról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos e, lépést tettünk az adatvédelmi csopankkal, és ne nyissuk meg újra ezeket a vitákat, azt meg előzően, hogy ezt még alkalmaznánk úgy gondolom, hogy egy erős üzenetre is van szükség, ami a szabályok, a szabványok végrehajtására vonatkozik. Arra, hogy megkapjuk technikai gyakorlati megvalósítás szintjén mindazt, amit a jogban, a jogalkotásban már elvégeztünk. Tehát új technikákra, technológiákra van szükség például a még több információ anonimizálása, ami adott esetben lehet személyes adat, de egyáltalán nem biztos, hogy szükség van rá hozzájuk az innovációhoz. És nyilvánvaló az is, hogy ahol szükséges, ott éljen az adatvédelmi elv. Egyetértéssel vagy szerződéses kötelezettségvállalással felhasználhatók legyenek vagy titkosíthatók, de ha nem szükséges, akkor szolgálja az innovációt, és az új szabályoknak is az kell, hogy legyen a célja, hogy az anonim vagy okos adatfeldolgozási tevékenység csökkentse a személyes azonosíthatóságot. Ez egy fontos elem véleményem szerint. A következő, hogy úgy gondolom arra is szükség van, amit Anna Gomez is jelzett, ne legyen megkülönböztetés, diszkrimináció. A fogyasztók egyált, az, hogy a fogyasztók egyáltalán nem tudják megérteni, hogy mi történik, még akkor sem, hogyha a személyes adatok feldolgozásával egyetértettek. Tehát érteni kell, hogy milyen logika van a feldolgozás mögött, és milyen logika bizonyos algoritmusokban, amelyek új, te, új típusú termékeket hoznak, stb. Ezért azt gondolom, hogy arra kellene figyelni, hogy az adatvédelmi normákra építsünk. Ezek már megvannak, és ezek alapján nagyobb átláthatóságot és a nagyobb láthatóságot biztosítsunk az adatvédelmi, adatfeldolgozási intézkedések számára, különösen az interneten, a mindennapos alkalmazásokban. Az online tartalom irányelv is például egy olyan elem, amiről már ezeket, amiben már ezeket a kérdéseket megvitattuk. Végül, de nem utolsó sorban fontosnak tartom azt is, hogy etikai biztosítékok is legyenek, például az úgynevezett rossz következtetések. Tehát van-e határa annak, korlátja, hogy mi lehet a nagy adatelemzés, adathalmaz elemzés tárgya, vagy pedig azt akarjuk-e, hogy mindenütt mindent mindig lehessen elemezni. Én a rendőri vitából jövök, és ott például az alapján azt mondjuk, hogy a vöröshajúak biztonságpolitikai kockázatát is meg kellene vizsgálni. Jó, tudom, hogy ez az internethez kapcsolva egy kicsit furcsa, de uh, We should at least have an ethical talk about uh... de legalább, hogy legyen egyfajta etikai vita arról, hogy milyen jellegű ele- elemzést akarunk, és van-e korlátja az információ elemzésnek vagy pedig mondjuk azt, hogy bizonyos területeket csak akkor lehet elemezni, hogyha az anonimizált formában tesszük. Nos, ezt tudom pillanatnyilag a vitához én hozzátenni, de majd a részekhez szívesen hozzászólok. Ez nagyon sokat segít, köszönjük. Um, Steinhaut asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is rövid leszek. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy a vita elindult. A kezdeményezése jó volt, mert nagyon fontos vitának tartom ezt. Azért is, mert nagyon fontos, hogy ezt nyugodtan és okosan folytatjuk le. A vállalatok a fenyegetésekre és a veszélyekre, előnyökre, lehetőségekre egyaránt figyelve. Fontos, hogy az innovációt továbbra is ösztönözzük. A nagy adatok esetében adathalmazok eh, természetesen átfogó fogalmat eh, jelentenek, aminél az egyéni, az egyéni szab, öm, jogokat is tiszteletben kell tartsuk. Egyensúlyra van szükség, jó egyensúlyra, a, egyrészt a személyiséggel kapcsolatos jogok, másrészt pedig a vállalatok lehetőségei között. Éppen ezért azt szeretném kérdezni, hogy az adatfeldolgozásnak milyen határai vannak. Pont ahogy a kollégám az előbb kérdezte, meddig lehet elmenni az adatok feldolgozásában, és pontosan melyen adatokat dolgozunk fel, személyi adatokat-e, vagy, vagy általában mindent. Tehát hasonló a kérdésem, milyen adatokat akarunk feldolgozni, mindent, és akkor ki fogja azt felügyelni, ellenőrizni, Fontos ez a vita véleményem szerint, és az államnak a szerepe fontos, a nemzetállamok szerepe ebben a vitában, és az Európai Unió meg a nagy vállalatok, Google, Amazon, Facebook, vagy a nagy óriás szervezetek, hiszen sok mindenről olvashatunk online, ami, um, amit adott esetben szűrnek. A, lehet, hogy ez a szűrés a, a szabad véleménynyilvánítást uh, sérti bizonyos esetekben. Tehát az a kérdés, hogy, hogy hogyan lehet egyrészt szűrni, másrészt pedig a véleményszabadságot biztosítani. Ezek azok a pontok, amelyeket a vita során úgy gondolom a nagy adathalmazok feldolgozásánál, illetve az adatok feldolgozásánál is figyelembe kell venni, és ha lehet nagyon jó lenne, hogyha én is továbbra is részt vehetnék a, a vitában, és örülök, hogyha hozzá tudok majd járulni. Köszönöm szépen. Loresten asszony, köszönöm. Azt mondanám én is, ami elhangzott. Nagyon jó az alap, a, amit az általános adatvédelmi jogszabályok biztosítanak és e dokumentum kapcsán pedig úgy gondolom, hogy már megpróbáltuk megtalálni annak a módját, hogy hogyan lehet egy olyan szabálysort létrehozni, amely az alapvető jogokat, a személyiségi jogokat technológiai értelemben semleges módon tiszteletben tartja. A nagy adathalmaz az egy metafora, mert a számítógép nem számít, hanem egy csomó mindent csinál, de még mindig számítógépnek hívjuk a nagy adathalmazoknál nagyon sok adatról van szó, adathalmazról van szó, és az egész már az analitikáról szól, egyfajta tudásról, a, a tudás felismeréséről. Ez egy új szó, az, ez olyan, mint amikor az analógot a digitálissal hasonlítjuk össze. Nem mondhatjuk azt, hogy szakértők lennénk ebben, de mi azért a, az emberek aggodalmát alapvetően értjük, és, és szakértelemmel rendelkezünk az emberi jogok terén is. Ha az adatok elemzésénél azt is néznünk kell, hogy mi lesz az adat elemzésének az eredménye, milyen kockázatok lesz, vannak ebben, és igazából nagyon jó munkát végeztünk az általános adat szabály, adatvédelmi szabályoknál. Konkrét kérdéseket kell megnéznünk, az internet, a dolgok internetje, adatelemzés, melyek azok a dolgok, amelyek jelenleg kiskapukat jelentenek az adatvédelmi jogszabályban. Ugye a vállalatok a vállalatok vezetőit, illetve felhasználóit, ami aggasztja, az a dolgoknak csak az egyik része. A másik rész az az, hogy a hatalmi struktúrák hogyan tudják ezek mindezt alkalmazni, és ez a, a mi munkák az, hogy az embereket ezekben a hatalmi viszonyokban megvédjük, ami nem csak politikai hatalmi viszonyt jelent, hanem például az orvosnak is kvázi ereje, hatalma van a beteg felett. Tehát van már jó tapasztalat etéren, és rendkívül fontos, hogy jó irányba menjünk. ne legyen túl technikai a vita, mert a technikai jellegű vita az másod kell, hogy lefolytassák, nem itt. Köszönöm. Egy dolgot szeretnék én is hozzátenni, mielőtt Anna Gomeznek megadnám újra a szót. Mindannyian elolvastuk az anyagot, végig gondoltuk. Hát nem kell most újra feltalálnunk a, a spanyol viaszt, hanem sokkal inkább ezt a fajt meg kellene tartanunk a struktúrát. Az internetes robbanás bár kezdődik, de még nem történt meg. Egyetértek, hogy rengeteg előnye van mindennek, de a jelentésben jó lenne egy gondolat, a jelentésből egy gondolatot talán ellenőriztetne szakértőkkel is. Tehát ez a fajta paradigmaváltás, ez az internet robbanás a, magánvál, a magánszemélyek adatait hogyan befolyásolja. A magánjellegű, tehát hogyan válnak magánjellegűvé ezek az adatok. Ezt a fajta paradigmaváltást szeretném jobban megérteni, hogy hogy lehet még privátabb hogy ez igazából, ami a leginkább aggaszt a, a magánszférához való joggal kapcsolatban. Óriási szakirodalom van erre vonatkozóan, és jó lenne, hogyha ennek alapján, meg ezek alapján megnéznénk a paradigmaváltás etikai hatásait az érintett vállalatokra, akik az adatokat begyűjtik, felhasználják. Hiszen ugye Google, ezek a nagy giga szervezetek is érintettek. Akik a jelentést majd olvasák nyilván erről is szeretnének tudni. Ha más most nem kér szót, akkor minden jót kívánok ehhez a nagyon érdekes saját kezdeményezésű jelentéshez. Már nagyon várom a tervezetet, de ha szeretne szólni, akkor még. Igen, én is szeretném egyszerűen csak megköszönni a hozzászólásokat. Teljes mértékben egyetértek Jan Álborgal, Márióval és másokkal, akik elmondták, hogy mennyire központi jelentőségű az adatvédelmi jogszabály. Ez nyilvánvalóan ez nem jogalkotási jelentés, amiről most beszélünk, hanem sokkal inkább arról szól, hogy megnézzük, hogy hol tartunk, hol vagyunk, az adatvédelem terén, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az adatvédelmet, hogyan tudjuk végrehajthatóvá tenni a vállalatok számára is, akik már, ahogy most, akkor, amikor most beszélünk, már most is alapvetően e, óriási adathalmazokat cserélnek, e, döntéseket hoznak, meghatározó intézkedéseket a begyűjtött adatokról, azok elemzéséről. És ez a, And, uh, when we... a GDPR számára semmiféle problémát nem jelentene. A szolgáltatók, a nagy adathalmazok létrehozói pozitívan álltak ahhoz hozzá, hogy az általános adatvédelmi rendelet megszületett. Nagyra értékelték a, GDP, a GDPR-t, hiszen számukra ez biztonságot jelentett, orientációt. Úgyhogy ez eh, itt a kihívás. Ez most történik körülöttünk, nagyon fontos az az információ, az minden információ fontos, az emberek nem is gondolnak rá. BMW és a biztosító esetére utaljunk vissza. Valószínűleg azért nem adnak meg bizonyos embereknek biztosítási lehetőséget vagy hitet, azért, mert potenciális nem fizetőnek vagy veszélynek tekintik őket. De gondoljunk a, az okos energiahálózatokra, meg minden egyébre, ahol magánadatokat adnak át a vállalatoknak, akik ezt, ezt maguk között megosztják. Persze az is igaz, ahogy Mário mondta, hogy nagyon fontos az analitika és az eredmény, tehát amit csinálnak az adatból. Na persze ne legyünk naívak, az eszközök sem semlegesek, az algoritmusok sem azok, és hát azok a fiatalok, akik Kaliforniában dekódolnak, az, hát az a munka is kritikus. A kiberbiztonságra is van mindenek kihatása, ez is igaz akkor, amikor a kritikus infrastruktúrák összeolvadásáról beszélünk, vagy a nagy adatokról, az energiahálózatokon, az okos városokban, óriási esélyekkel, lehetőségeket nyit meg. Nagy vállalkozás, megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle, nagyon hasznos, okos, nálamnál sokkal okosabb képviselők hozzájárulásával köszönöm. Köszönöm a kollégáknak. Akkor kezdjük a 6-os és 7-es napi rendi pontot. A DNS adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Dániával. A prim adatok és a daktiloszkópiai adatok a tanács és a parlament kérésére indítjuk ezt el a vitát, jelentős idő megszorítás alatt az elő, elnökök és az előadók, a tanácsi elnökség és a, az előadók fogják a tájékoztatót megtartani, meg is adom a szót, és azt kérem, hogy legyen viszonylag rövid. Uh, Nagyon rövid. Um,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 Anyone know where the presidency is? Tudunk valamit a soros elnökségről és az ő képviselőiről? Köszönöm, elnök úr. A a végrehajtási döntés tervezett az automatikus DNS adatok, illetve oly lenyomat adatok cseréjét Dániával. Az érintett tagállam az adatvédelmi rendelet hatos bekezdését meg végrehajtotta. Decision is uh, necessary ez nyilván előfeltétele annak, hogy az automatikus adatcsere elindulhasson, főként akkor, amikor új lenyomatokról van szó. A tanács főtitkársága ezt követően 2015. augusztusában benyújtotta a konzultációra a parlamentnek a Dániával kapcsolatos döntéstervezetet, ezzel párhuzamosan felkérte a parlamentet arra, hogy eh, vizsgálja meg ezt, illetve Dániát a terrorizmus elleni harc, illetve a rendőri együttműködés, a határon átnyúli eh, bűnözés elleni fellépés tekintetében. Örülnénk annak, hogyha a parlament minél hamarabb benyújtaná saját véleményét ehhez, és így ezt a végrehajtási döntést határozati, határozatot a tanács minél hamarabb meghozhatná, további késedelem nélkül. Köszönjük szépen! Ahogy azt említettem, az 50-es szabály szerint, házszabály szerint fogunk ezügyben eljárni. A 8-as és a 9-es napirendi pontra ugrunk tovább, kedves kollégák. Operatív és stratégiai együttműködési megállapodás Ukrajna és az Európa között, a másik pedig operatív és stratégiai együttműködés Grúzia és az Európa között. A soros elnökség együtt vezeti fel a két témát. Ez két új együttműködési megállapodás tervezet, az Európol egyrésztről, és Ukrajna, illetve Grúzia más részről között. Úgy érezzük, hogy a Libének nagyon fontos ezt alaposan megvizsgálni, mivel a személyes adatok cseréje is ide tartik. Az úgynevezett harmadik pillér alá tartozik az Európa együttműködés megállapodásai, csak véleményezi a parlament még hozzá viszonylag rövid idő alatt a tanács ezen kezdeményezését. Gyorsított eljárásban kell eljárnunk, jövő májusban meg fog változni ez a helyzet az új Európa rendelet életbelépésével, amikor is, amikortól is a parlament rendes jóváhagyási eljárásban fogja véleményezni ezeket a megállapodásokat. A soros elnökségnek és az Európolnak adom meg a szót, hogy próbálják megindokolni ezt a javaslatot. Ezt követően pedig a kollégáknak fogok szót adni. Először is a szlovák elnökségnek adom meg a szót, aztán az Európol részéről Newman úr. Elszök, elsőként tehát Barán úr a szlovák elnökség részéről. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt képviselők! Ö, óriási lehetőség számomra, hogy az Európol és Ukrajna, illetve az Európa és Grúzia közötti stratégiai és operatív megállapodásról beszéltek. Nem ez az első ilyen megállapodás, nyilván az eljárást már jól ismerik. Az Európol kérte a tanácsot, hogy a parlament véleményezését követően hozhatja meg ezt a végrehajtási döntést a tanács allowing Europol to sign the cooperation agreement. Regarding the agreement, a megállapodás tekintetében az európai szomszédság politikában és a keleti partnerségben részvevő ország Ukrajna, Ukrajnával éves csúcs találkozót tart az Európai Unió elnöki szinten. Az EU-Ukrajna kapcsolatait jelenleg egy tesüles megállapodás adja. Egy tesüles és megállapodás az EU-Ukrajna kapcsolatok, szerződéses kapcsolatok egy új stádiumát hozta a politikai társulásra és gazdasági integrációra fut ki ez, alapvetően egy tartós kapcsolat alapja, a közös értékek, a jogállamiság, a demokrácia, a jó kormányzás, az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az alapvető szabadságok betartása adjanak az alapját. A belső biztonság Természetesen ennek fontos elemét képezi a stratégiai megállapodás Ukrajna és EU és az Európai Unió között. Fontos 2009-ben írtuk alá az ilyen e első szándék megállapodást, 2011-ben a szorosabb együttműködés is elindult, az adat védelmi reformok is ezután indultak. Az adatvédelmi törvény módosítása 2014. júliusában zárult le, és hatályba is lépett az új törvény 2000 a következő év januárjában. Az Európol igazgatóját felhatalmazta az igazgató tanács arra, hogy Ukrajnával tárgyalásokat kezdjen az operatív és stratégiai megállapodás megkötéléséről. Ez a megállapodás azért szükséges, azért is szükséges, mert ez a vízum liberalizációs cselekvési terv egyik elvárásaként is megfogalmazásra került. Az Európol és Grúzia közötti megállapodás szintén a közös érdekekre és értékekre épül, béke, stabilitás, a politikai és gazdasági reformok. 2014 e júniusában társulási megállapodást kötött a két fél, amely 2016. júliusában eh, lépett hatályba. A politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítését eh, célozza e az EU és Grúzia között. Társulási megállapodás megkötését követően eh, a vállalásokat tett a jogállamiság, demokrácia, emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, a jó kormányzás területen, gaz, piacgazdaságra való átállás terén Továbbá vállalta azt is Grúzia, hogy a legfontosabb területeken reformokat hajt végre, például a biztonságpolitika, e, kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok, illetve a jobb e, nyitott kormányzás, amely e, a szorosabb együttműködés alapját előfeltételét is képezi. Úgy érezzük, hogy az európai szomszédság politika és külpolitika szempontjából is nagyon fontos Grúzia, hiszen a 16 érintett partnerország egyike. A jólét, stabilitás és biztonság egy kibővített európai övezetben, illetve szomszédságban, azt hiszem ennek fontossága nem kell hangsúlyozni. A pozitív véleményt adott ki az igazgató tanács, a tanács vég végrehajtási határozat tervezetéről azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen megállapodást kössön az Europol Grúziával. Most az europol kollégának adnám át a szót, aki inkább az operatív kérdésekre koncentrál majd. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnénk Ukrajnával elmélyíteni az operatív együttműködést a stratégiai megállapodás keretében már folyik az együttműködés, gazdasági bűncselekmények, a kábítószer eh, ellenes harc terén egyébként már igen jó eredményeket hozott ez. Egy-két dolgot hadd emeljek ki. A mobil bűnözői, szervezett bűnözői csoportok terén olyan közös eh, nyomozást eh, folytatunk, amely a, szervezet bűnözés, zseb tolvajlás, lopás területén a leginkább aktívak. Itt próbáljuk az ukrán szervekkel együttműködve felvenni a harcot. Az adatcsere nem csak a bűn cselekményekkel, hanem a bűnözőkkel kapcsolatos adatok cserét is jelenti. Az emberkereskedelem tekintetében illetve az ember csempészet tekintetében fontos uh, tranzitország uh, Ukrajna, a szárazföldi útvonal uh, zöld határon keresztül igen jelentős, és az információink szerint uh, ukránok is csempésznek az unió felé migránsokat. Végül, de nem utolsó sorban, az ukrán rendőri szervek szakértőinek a tudását a szervezetbűnözés ügyében többször is igénybe vettük. Több jelentős szervezett bűnöző banda felszámolását is aktívan segítették. De reméljük, hogy továbbiakban a hírszerzés, az ukrán hírszerzés eredményeit is bevethetjük mi. Grúziára áttérve szeretnénk, hogyha itt is Grúziával is szorosabbra fűzhetnénk az együttműködés szálait operatív szinten, például a terrorizmus aktuális területén Grúzia a foreign fighterek, tehát a külföldön harcoló uniós állampolgárok számára egy igen fontos tranzit ország, Törökországon és Azerbajdzsánon keresztül jutnak -e ezek a foreign fighterek, külföldön harcolók az Európóla, ezért fontos lenne, hogy a grúzok, grúzszerek megosszák a vonatkozó adataikat. Nagyon sok olyan terület van, ahol szeretnénk együttműködni Grúziával, ebből egyet emelnék most csak ki, ez pedig nem más, mint mint a szervezett bűnöző csoportok elleni harc, az eurázsiai bűnözői hálózatban a grúzok nagyon a magas szinten vannak beépülve. Sorolhatnám, a bűncselekmények gyakorlatilag bármely típusában vezető szerepet játszanak. Sok több tagállamban, uniós tagállamban is a grúz bűnözői csoportok igencsak megkeserítik a bűnöldöző szervek életét vagyon és személy elleni bűncselekményekről egyaránt szó van, ezért szeretnénk a grúz kollégákkal minél szorosabban együttműködni, hogy ezeket megelőzhessük, illetve felderíthessük. Köszönöm, Gabriel asszony a képviselők nevében. Mind megvan Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az Európai Bizottságnak, az Európai Tanácsnak és az Európolnak a magyarázatot operatív stratégiai megállapodás témájában. Az Európol és Ukrajna közötti megállapodásra koncentrálnék, ez kulcsfontosságú, az Európai Unió biztonságát erősítheti ez, hiszen ez a legközelebbi szomszédunk, qui est crucial pour lutter contre le crime organisé. A szervezet bűnözés elleni harc és a terrorizmus elleni harc természetesen fogva határon átnyúló jellegű, ezért olyan fontos számunkra ez a fajta e, e, közös fellépés a megelőzésben, illetve a képzésekben is. A vízum liberalizáció egyik előfeltétele is ez, ezért örülök annyira annak, hogy az utolsó szakaszához érkezett a vízum liberalizációs e, megállapodás aláírása előtt a cselekvési tervnek megfeleltünk. A korrupció, a szervezetbűnözés elleni harc terén eddig igen komoly eredményeket értek el az ukrán fél részéről. Két kérdésem lenne. Először is operatív szempontból. Tud, szeretnénk tudni, hogy a megállapodás végrehajtásához milyen pénzügyi garanciák társulnak, milyen költségek várhatóak, Eh, hogyan tudjuk azt garantálni, hogy valóban a 2017-es költségvetésébe ezt mindenki be tudja építeni. Stratégiai szempontból pedig eh, milyen intézkedéseket hoznak majd annak érdekében, hogy ez a megállapodás az azt is hozza, hogy eh, a terrorizmus az ember csempészet, illetve a pénzmosás területén az ukrán és grúz, illetve az Európai Unió stratégiája közel legyen egymáshoz. Péterzen úr utána további képviselők nem kapnak szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy az Európol munkáját értékeljem, és ez egy fontos hozzájárulás, amit ez a fontos ügynökség elvégez számokra. Itt nagyon fontos, hogy szembeszálljunk a fejlett, az előre haladott szervezett bűnözéssel Európában, de azért vannak problémáim itt a megállapodás létrejöttével kapcsolatban, az eljárással kapcsolatban az új Európol rendelet jövőre lép hatályba, és a parlamentnek bizonyos erős feladat jött a felülvizsgálatban az operatív területen, és az ilyen megállapodások területén is, amit az Európol harmadik államokkal köt meg, és ez fontos például az emberi jogi szempontból is ezekben a harmadik államokban, és egy kicsit furának te, tartjuk, hogy új megállapodásokról csak most értesítenek bennünket, mielőtt, ezek hatály, mielőtt ez az új rendelet hatályba lépne az alapvető kérdést vet fel. Mitől ez a kapkodás, ez a sürgősség? Nem értjük, hogy ez mitől vált annyira sürgőssé, és szeretnénk választ kapni erre az egyszerű kérdésre. Természetesen készek vagyunk konstruktívan együttműködni az Európollal, a tanácssal és bárkivel, de várjuk meg a trilógus eredményét, és az új rendelettel kapcsolatban, és utána egy nyitott, transzparens és inkluzív felülvizsgálatot tegyünk lehetővé. Tehát az alapvető kérdés, miért sietünk? Péter úr, köszönöm. Teljes joggal veti fel ezt a kérdést, ez egy alapvető kérdés. És Gabriel asszony kérdése is egy alapvető kérdés. Ezzel vissza is adom a szót ezek után az Európol kollégáknak, illetve az elnökségnek. Továbbadom a szót az európolos kollégának, mert ez egy operatív kérdés inkább, talán ő, ő alkalmasabb arra, hogy ezt elmagyarázza az Európoltól. Köszönöm szépen! Ami az első kérdést illeti, hogy a végrehajtáshoz kell egy külön pénzügyi forrás. Itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy az operatív információk csatornáit kell feltárni, ez egy fontos, és a pénz főleg azzal függ össze, hogy biztonságos hálózatokat hozzunk létre, vonalakat, és egy néhány ezer eurót bizonyos felszerelésekre kéne elkölteni, komputerek, személyi komputerek, de maga az együttműködés a stratégiai megalapodás keretei között Ukrajna esetében már olyan jellegű, már olyan szintet ért el, hogy további jelentős beruházásra, befektetés nincs szükség, és Grúziánál is azt mondhatjuk, a végrehajtásra szükséges pénzügyi forrás bizonyára nem egy jelentős forrás. És ebben az összefüggésben azt kell, hogy mondjunk itt, embercsempészet és pénzmosás nagyon fontos útvonalairól beszélünk ebben a két esetben, és eddig nem figyeltünk eléggé a pénzmosásra. Ami pedig a következő eljárási kérdést illeti, ez egy politikai kérdés nyilvánvalóan, és részt vehettem az Európa rendeletről folyó vitában is, eszmecserében is. Emlékeztetni szeretnék most arra itt az összes képviselőt, hogy természetesen az új rendeletek kapcsán a politikai felügyelet, felvizsgált lehetősége megvan a parlamentnél, de az Európolnak van lehetősége arra, hogy megfelelő nemzetközi megállapodásokat kössön. Ez egy nagy változás, megfelelő nemzetközi megállapodás, itt nem EU tagállamokról van szó. Ilyenek akkor köthetők meg az EU részéről, akiket az Európai Bizottság képvisel, ez a jogi helyzet és az operatív kapacitásunk egy részéről le kell mondanunk, ezt most csak bevezetőben elmondtam. Itt most egyébként nem ezért terjesztettünk be három megállapodást a mai napon ennek ölé, hanem egyszerűen azért, mert hosszú ideje húzódnak a tárgyalások, és bizony egyszerűen arról van szó, hogy elérkezett az ideje annak, hogy ezt a hosszú folyamatot lezárjuk. Hát mint egy két éves legalább, és az elmúlt hónapokban eljutottunk oda, hogy le tudtuk zárni ezt az eljárást. Remélem, hogy ezzel választottam a kérdésre. Megválaszolta a kérdést, csak nem tudom, mennyire elégíti ki ez a válasz a képviselőket, de hát ők úgy érzik, hogy hátba támadták őket. És szerintem a jelentés tervezet kapcsán ezt a vitát le fogjuk folytatni újra, amikor meg Gabriel asszony előáll ezzel a jelentés tervezettel kapcsolatban. Gabriel asszonynak viszont van még ideje egyelőre. Ő dolgozik ezen a dolgon, és ez egy fontos demokratikus érdeke ennek a szakbizottságnak. Köszönjük szépen az elnökségnek és az Európóra, hogy eljöttek és válaszoltak. Majd októberben Gabriel asszony meg a tervezettel. 17.40-kor szavazunk, van még egy percünk ezek szerint, és eddig áttekinthetik a szavazólistát. colleagues, we just have two simple votes, so if you don't have your card... Hogyha nincsen uh, szavazó kártyájuk, akkor kézzel is szavazhatnak, rendben van, kérem foglaljanak helyet most. Mr. Coelho, you're always ready. But... Uh, Tudjuk, Kale úr, hogy mindig készen van, de nem mindenki hasonló, hasonlít ebben önhöz. Kérem a kollégákat, hogy aki nem szavaz, az menjen. colleagues, if everyone is ready. Ha mindenki felkészült, ha nincs kártya önöknél, akkor kézzel szavazzanak. Hengi asszony a szocialisták és demokratáktól. Lesz-e más olyan, aki nincs szavazatártya? Gabriel asszony? Gabriel asszony? Tényleg? Okay, I, you know, you wish you hadn't said something and I... Jó, tehát úgy láttam, mintha jelez, de majd jelezni fog. Szimbolikusan, jelképesen a kezét használhatja. Jó. Kiengi a és Gábriel asszony, tehát az, akit ez érint, más kedves kollégák. Az első szavazás. Itt egy Európol megalapodásról a kínai a közbiztonsági minisztérium és az Európai Rendőrségi Hivatal közbiztonsági együttműködés. Nincsenek módosítások, mindjárt végszavazásra kezdjük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is adopted elfogadtuk 36 arányban 5 tartózkodás mellett, ezzel rátérünk a következő. Minden, mindenek előtt gratulálni szeretnék önmagamnak természetesen, nem tettem meg eddig, akkor most megteszem. Most pedig a külső határok átlépésekor a köz, vízum közel csak a leeső, illetve a közel csak a mentes harmadik országok, országének felsorolása, Ukrajna, jelentés tervezetről van szó. Mária Gabriel az, aki ezt a jelentést készítette, az egyes módosító, első módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Második módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Harmadik. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Hetes, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hivatkozások és preambulum. Kettes, vagy négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hatos. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Most a módosított szövegről szavazunk összességében, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 38-4 arányban egy tartózkodás mellett. Végül pedig még egyszer szavazunk. Az intézményközi tárgyalások és a tárgyalás képviselő csapat a 73-as szabály értelmében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 38-5 arányban, és tartózkodás nem volt. Megint csak gratulálni szeretnék. Össze kell még állítani majd a tárgyaló csapatot. Köszönöm az előadónak, köszönöm a kollégáknak, hogy eljöttek a szavazásra. Köszönöm az ukrán delegációnak is. Igen. Gabriel azt mondja, hogy néhány szót szeretne szólni kedves kollégák! Just Köszönöm, elnök úr, három szóban tényleg. Először is köszönöm minden kollégának a segítségüket, a támogatásokat. Egyértelmű, határozott, világos üzenetet küldünk az ukrán népnek és az ukrán szerveknek, megerősítjük az együttműködésünket, a partnerségi kapcsolatot, ezért kérem a tanácsot, hogy minél hamarabb fogadja el a hivatalos e, e, döntést, hozza meg a hivatalos döntést, hogy beindulhassanak végre az intézmény közi tárgyalások. Köszönöm. Mrs. Gabriel, I think your position is... Köszönöm szépen, azt hiszem egyértelmű tette az álláspontját, és ezt fogjuk képviselni. Köszönöm szépen a kollégáknak. Sorry, colleagues, I have to do point 12, which is any other 12-es pontot elfelejtettem, az egyéb. Van valakinek egyéb mondani valója? Szeptember 29-én találkozunk akkor, és ezzel most az ülést tényleg hivatalosan is lezárom.